Dear colleagues. Tisztelt kollégák, kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, és ha mindenki megtisztel a figyelmével. Köszönöm. Welcome. Még egyszer köszöntök mindenkit, és kihasználom ezt a lehetőséget, és köszöntöm vendégünket, Hans Born urat, aki a fegyveres erők demokratikus ellenőrzésének Genfi központjától érkezett, valamint Martin Scheinin professzort az Európai Egyetemi Intézettől. És még mielőtt áttérnénk arra a napirendi pontra, amelynek kapcsán majd vendégeink felszólalnak, szeretném azt is megkérdezni, hogy ha nincs ellenvetés, akkor elfogadhatjuk-e a napirendet nincs ellenvetés, úgyhogy ennek fényében elfogadtuk akkor a napi rendet. Most pedig azonnal áttérnék a következő elnöki közleményekre. A koordinátorok támogat, megállapodásait támogatjuk, és Kirjálokos Tentakiris úr lesz a Kaliningrádi jelentéssel kapcsolatos előadó. Ellen Flotre asszony pedig a TDIP tevékenységek nyomonkövetéséről készít el a jelentést, Carlos Coelho pedig a Schengeni rendszer értékelésének és nyomonkövetésének végrehajtásával foglalkozó jelentés előadója, és ha nincs ellenvetés, akkor ezt jóvá hagyjuk. És igen, Kleisz úr, egy pillanat, ami, kérem vágyol, amíg a fejhallgatomat felteszem. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadókkal kapcsolatban szeretnék még egy kérdést feltenni. Szeretném tudni, hogy az eljárás átláthatóságával mi is a helyzet. Ugyanis nem igazán értem azt, hogy a függetlenek egyáltalán hogyan lehetnek előadók, jelentéstevők. Az AFKO bizottság már eh, megfontolta ezt a kérdést, és egy új szabályzatot dolgozott ki, nevezetesen arra vonatkozóan, hogy a eh, függetlenek eh, függetlenek asszisztensei jelen lehetnek a koordinátorok ülésén. Ugyanakkor még mindig nem tudom, hogy ebben a legutóbbi esetben is ez megtörtént. Tehát a függetlenek munkatársai jelen voltak-e már, megtörtént -e ez, és mi történik akkor, hogyha egy független képviselő egy jelentés előkészítőjévé szeretne válni, akkor mit kell tenni? Köszönöm. Elnézést, Klajsz úr, meghallgatjuk majd a titkárság magyarázatát, de tudomásom szerint ugye a mandátum kezdetén megfogalmazott szabályokat követük, azokat pedig az, a bizottság elnökök értekezete jóvá hagyta, ők vitatták meg ezt a kérdést, mert többfajta tapasztalat született ezzel kapcsolatban a múltban. De a jelenleg hatályos szabályok teljes mértékben összhangban vannak az eddigi gyakorlattal és minden egyes jelentést a koordinátorok ülésén osztunk ki, miután a politikai tanácsadók, a koordinátorok tanácskoztak, és azt a fajta konszenzusos eljárást követték, ami szokásos, vagy pedig a pontrendszert alkalmazzuk. Nem tudom, hogy ezt ki akarja még egészíteni esetleg. Nem, hát ez így, így szoktunk eljárni. Írásban ezt persze eljutathatjuk önhöz, ha kívánja. Köszönöm, elnök úr. Talán még egy konkrét kérdést is feltetnék, mert ugye nem kaptam választ. Egy pontrendszert említett. De láttam a táblázatot, és ebben a táblázatban az szerepel, hogy minden egyes frakció hány pontot kap, de a függetleneknek nincs pontjuk. Ez azt jelenti, hogy akkor másodrangú képviselők vagyunk, egyáltalán nem is kapunk pontokat a jelentésekért, vagy hogyan néz ki akkor ez a helyzet? Hát, pontosan erről is van szó. Miután ugye valaki független, ez nem jelenti persze azt, hogy másodrangú képviselője ennek a parlamentnek, teljes jogú tagja a parlamentnek, pusztán, pusztán arról van szó, hogy bizonyos döntéshozatali folyamatok a politikai képviselő csoportok számára vannak fenntartva, és azon képviselők, akik nem hoztak létre egyfajta struktúrát parlamenti képviselőként. Ők el kell, hogy fogadják azon kötelezettségeket és jogokat, amelyek a független képviselőknek járnak, amelyeket megilletik, hiszen itt a parlamentben bizonyos folyamatok a politikai képviselőcsoportok számára lettek kialakítva. A jogok, illetve a kötelezettségek egy parlamenti képviselőcsoport tagjára vonatkoznak. Tehát ha valaki úgy döntött, hogy nem csatlakozik semmilyen frakcióhoz, akkor őre azon kötelezettségek és jogok vonatkoznak, amelyek az ő sajátos státuszával járnak. Queenbelt asszony, Elnézést, elnök úr, de azt hiszem, hogy Klájsz úr jogos felvetést tett, hiszen egy választott képviselő, én ugyan nem értek egyet a politikai programjával, de ugyanolyan jogai vannak, mint bármilyen képviselőnek, úgyhogy meglep ez egy kicsit mert az a bizottság, amelynek tagja vagyok, lehetővé teszi a függetlenek számára, hogy jelentéseket készítsenek. Nem hiszem, hogy amikor a szavazók az urnához járultak, bárki közölte volna velük, hogy olyan képviselőre szavazzanak, aki egy képviselőcsoport tagja lesz, már különben nem vehet részt a parlamenti munkában. Csak leszögezném, hogy a független képviselők a Libe Bizottságban is részt vettek a jelentések a vélemények kidolgozásában a Dehont rendszer értelmében. Az Alkotmányos Ügyek Bizottsága általános értelmezést készített, mi ezt elfogadhatjuk vagy sem, a plenáris ülés ezt jóváhagyta, és a másik bizottságban már feltettünk egy kérés, kérdést ezzel, vonatkozó, ezzel kapcsolatban, de ezt majd eljutatjuk a képviselőkhöz. Rendben, most pedig folytatjuk. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy Miller miniszter úr akit holnapra vártunk a Libe Bizottságban, nem tud eljönni. Úgyhogy helyette Piotr Stachanicsik jön el, aki a menekültügyi kérdésekkel foglalkozik, 11 óra 30 körül érkezik majd, és eh, emiatt némileg módosítottuk a napi rendet. Méghozzá úgy, hogy 10 óra 10-től 11 óráig Intfeld asszony jelentésével foglalkozunk, ez az ausztráliai PNR rendszerrel kapcsolatos, és 11-11.30 között szavazunk Mulder úr jelentéséről, a prekurzorokról. És 11 óra 30-kor jön el a lengyel kormány képviseletében a államtitkár helyettes úr, és 12-12.30 között egy közös bizottsági ülést tartunk a FEM bizottsággal az Európai Védelmi Okirat témájában. Intfeld asszony, csak egy kérésem volna, mert tájékoztatást kaptam ugyan, de nem konzultáltak velem arról, hogy mikor kerül a én, nap, én pontom a napirendre, ez nem különösebben felel meg nekem, tehát nem tudom, hogy Diaz de Mera úrral esetleg tudnánk-e cserélni, mert hogyha 9 óra 30-kor tudnánk az jelentésemet megvitatni, az nagyon jó lenne. Megpróbálunk ennek a kérésnek eleget tenni, Intfelt asszony. És akkor most áttérünk a hármas napi rendi pontra, amely a parlamenti felügyelettel kapcsolatos. Az Európai Biztonság és Hírszerzési Ügynökségek parlamenti felügyelete az uniós tagállamokban és más nagy demokráciákban. Az a célunk, hogy meghívott vendégeinkkel, Hans Born úrral és eh, dr. Hans Born úrral a Genfi Központból, a Fegyveres Erők Demokratikus Ellenőrzésének Genfi központjából, és dr. Martin Scheinin professzorral az Európai Egyetemi Intézettől megvitassuk velük ezt a pontot, ezt a témát. Rendkívül időszerű a parlamenti felügyelet, a minősített információ felügyelete, hiszen mindannyian tudják, hogy ilyenfajta megállapodásokat nem kötünk az olyan intézetekkel, illetve egyéb ügynökségekkel, amelyek vonatkoznak a parlamenti munkánkra. Viszont fontos az, hogy hogyan lehet minősíteni, illetve a titkossággal feloldani az információt. Kesmen úr az, aki foglalkozott ezzel a kérdéssel a jelentésében, és arra törekszik, hogy megvilágítsa a tisztázatlan kérdéseket. A vendégeink is erről fognak szólni a következő percekben. Hans úr, parancsoljon öni a szó. Mr. Chair, thank you so much. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy bemutathatom ezt a tanulmányt. Nagyon hálásak vagyunk az Európai Parlamentnek pontosabban a belpolitikai főgazgatóságnak, hiszen megbízta a két intézetünket, az EU-t és az ICAF-ot, azzal bízta meg, hogy ezt a tanulmányt elkészítsük a parlamentről, pontosabban az hírszerzés és biztonsági ügynökségek felügyeletéről szól. Köszönjük a LIPE bizottságnak, önöknek, hogy megkapjuk a szót, megkapjuk a lehetőséget, hogy ezt a tanulmányt önökkel megvitassuk. Nagyra értékeljük ezt a lehetőséget. A mi intézetünk, a Genf intézet, illetve az Európai Egyetlen Intézet nagyon örült annak, hogy elképzíthetük ezt a 20 szakért, 20 szakértőt vontunk be a tanulmány elkészítésébe. Hárman itt vannak még, Mész kolléga, Michel, Matthias itt vannak a teremben, ők is szívesen válaszolnak, vagy járulnak hozzá a vitához, azok a kérdésekre. Hogy is szeretnénk eljárni, rövid időnk áll rendelkezésre, hogy elmondjuk önöknek, hogy mi volt a tanulmány célja mik a főbb tanulságok, és néhány ajánlás is megfogalmaznék. dióhében így néznek ki. A tanulmány fő célja komparatív értékelés. Az Európai Unió tagállamai belüli biztonsági és hírszerzés ügynökségének parlamenti felügyelete, az Európán, Európai Unión kívüli országok is bevonunk, és a cél az, hogy a szabadság, igazságosság és biztonság térségének kiterjesztése. A tanulmány érdekében bevontuk az ide vonatkozó az Europol, az Eurojust és a Frontex ügynökségeket, azokat, amelyek ezzel a térséggel foglalkoznak, illetve olyan intézményeket is bevontunk, főleg az terrorizmus elleni küzdelem terén aktív intézményeket, intézeteket is bevontunk. A kérdés tehát az, hogy hogyan lehet a parlamenti felügyeletet megerősíteni az európai biztonság, szabadság és igazságosság térségében. Többek között 40-50 interjút készítettünk önökkel, a tanács képviselővel, a bizottság képviselővel, más ügynökségekkel, és emellett 12 eset tanulmányt készítettünk el az azon belüli hírszerzési parlamenti felügyelete kapcsolatban, Szinte minden európai tagállam részt vett ebben a felmérésben, egy felmérés készítettünk, amelyet kiterjesztettünk minden EU tagállamra. Végül, de nem utolsó sorban, ugye a parlamenti felügyeletről van szó, hírszerzési biztonsági intézményeknél, Megnézzük, hogy mi történt 2011-ben. Most azt elmondom, akkor most mi, mi van, miért releváns ez az én munkám szempontjából kérdezhetik. Mi három okot látunk arra, hogy miért lehet ez egy nagyon aktuális dolog, amit önöknek meg kell nézniük most. Először is a Lisszaboni szerződés az Európai Parlamentnek és a Nemzeti Parlamentnek olyan mandátumot ad, amely a két érintett testület felőtti felügyeletet megerősíti, az Európol és az Eurojust feletti felügyeletet, parlamenti felügyeletet. Az Európai Parlamentnek van lehetősége egy olyan intézménnyel is együttműködni, amely a belső, a belső, illetve az Európai, Kül, eh, Európai Külügyi Szolgálaton belüli felügyeleti kérdésekkel foglalkozik. Nagyon fontos, hogy az információhoz való hozzáér, eh, hozzáférés azon belül, ezek szorosan összekapcsolódnak az ö, eh, illetékes ügynökségek felügyeletével megnéztük, hogy az EU tagállamok hogyan férnek hozzá bizalmas információhoz, illetve hogy hogyan járulhat ez hozzá az önök munkájához, vitájához. Mielőtt a főbb eredményeket ismertetném, az első kérdésük az lehet, hogy persze ez mind nagyon szép, jó, de hát ezek a, az intézmények, testületek nem ugyanazok. Igazuk van. Hiszen ez a fő különbség, az Europol és Eurojust nem rendelkezik olyan hatáskörrel, hogy lehallgasson embereket, letartóztasson ember, embereket. Ami a többi életi nagyon sok hasonlóság is van azonban ezen testületek között. Az első, az Europol Eurojust hírszerzési tevékenységet folytat, nagyon sok hír, ügy, hírszerzési ügynökség foglalkozik ilyen kérdésekkel. Második, az Europol Eurojust, mint a hírszerzési ügynökségek foglalkoznak bizalmas titkos információkkal nagyon jó lehetőség önöknek, hogy megtanulják azt, hogy hogyan szerezhetnek be bizalmas adatokat, méghozzá az alapján, hogy milyen közös tényezők kötik össze ezeket az ügynökségeket. Nagyon sok olyan eredményt fogalmazunk meg, amelyek fontosak az önök munkája szempontjából. De hát a rendelkezésünkre álló időben Szeretnénk persze vitára és lehetőséget biztosítani, mi csak a főbb elemeket szeretnénk kiemelni. Azt gondolom, hogy az első dolog, amit elmondanék, az elemzésünk bemutatta azt, hogy nincs egy, egyetlen egy, kita, egyetlen egy kitűnő, kiváló megközelítést. Nagyon sok az eltérés az EU tagállamain belül. A második dolog, amely a közös megközelítést illeti, minden EU tagállam, bármely tagállam, EU tagállamban egy vagy több szakosodott parlamenti ügynökség vagy testület van, amely foglalkozik a hírszerzési biztonsági ügynökségek felügyeletével. Ez nagyon fontos, hogy erről ne feledkezzünk el. Bármilyen EU tagállamot nézzünk meg, van mindig olyan parlamenti vagy szakbizottság, amelynek a célja éppen ez a parlamenti felügyelet mármint a hírszerzési ügynökségek, a ügynökségek elszámoltathatósága, felügyelete a feladata. A második dolog, amely szintén szemlélteti azt, hogy a külső és a parlamenti felügyelet azért korlátok ütközik, a legtöbb EU tagállamban a parlamenteket nem vonják be a biztonság és hírszerzési ügynökségek igazgatójának kinevezésébe nem is ülnek ezen intézmények végrehajtó testületeiben, vagy igazgató tanácsában sem, ezt is el kell mondani. Aztán az utolsó dolog, amit megemlítenénk általában, az az, hogy a legtöbb információ megosztási megállapodás, amit a külföldi partnerekkel kötnek az ügynökségek, a legtöbb országban a parlament, illetve az állami szervek meg tudják nézni, hogy mi történik más országokban. Nagyon sok olyan eredmény van, amely a felügyeleti szervekkel foglalkozik. Most csak ezt mondtam el, a tanulmányból sokkal többet kiolvashatnak. Most pedig három eredményt szeretnék kiemelni, amely a bizalmas titkos információkhoz való hozzáférést illeti. Az első dolog, nemzeti parlamenti kollégáik, szinte minden tagállamban előjogokkal rendelkeznek az titkos információkhoz való hozzáférés területén. Nincs olyan tagállam az EU-ban, ahol a parlamenti képviselőknek ne lenne lehetőségük hozzáférniük titkos információkhoz, vagy bizalmas információkhoz. Ez egy nagyon fontos dolog. A másik dolog, a legtöbb EU tagállamban nem arról van szó, hogy a parlamenti képviselőknek az információ után kell szaladgálniuk, hanem a testületek igazgatói szándékosan vagy célzottan tájékoztatják a nemzeti parlamentek illetékes testületeit. A legtöbb EU tagállamban nem arról van szó, nem a képviselőnek kell az információt megszereznie, fordítva van, az illetékes ügynökség vezető igazgatója kell, hogy rendszeresen tájékoztassa a parlamenti bizottságot vagy képviselőket. Mielőtt rátérnék az ajánlásokra, egy ütőről szólnék. Mindig körültekintően kell lennünk. Amikor a portability, tehát amikor arról van szó, hogy a nemzeti szintű felügyeleti modell átvihető az európai szintre, itt azért óvatosságra intennék, különböző egységekről, testületekről van szó. Bár azt gondoljuk, hogy sok a hasonlóság, azt gondoljuk, hogy a bevált gyakorlatok, amelyeket az EU-ban találunk, úgy tűnik, hogy van egyfajta mm, közös megállapodás nemzeti szinten, ezeket a gyakorlatokat külön hozzá kell igazítani az európai szinthez. Most pedig a prezentációnk utolsó részére térnénk rá az ajánlásokra. Ha megengedik, először az ajánlást az eredményeink alapján ismertetném. Tehát világosan meg kell fogalmazni azt, hogy az Európai Parlamentet most, ami az illetékes az Európa és az Eurojust adatokhoz való hozzáférés korlátait illeti. Az első ilyen korlát, tehát önök döntenek erről, a nemzeti gyakorlatból ezt szűrtük le, mint azt, hogy az Európai Parlamentnek garantálnia kell, hogy az új felügyeleti megállapodások nem szabad, hogy túl nehézkesek legyenek, hiszen ez, ha túl nehéz, túlságosan nehézkes a struktúra, akkor a tagállamokat ez elretenti, mármint hogy a tagállamok úgy gondolják, hogy az Europol és az Eurojust nem egy olyan platform, ahol érdemes az adatokat közzétenni. Második ajánlás nemzeti gyakorlatból levont tanulság alapján, talán fontolóra vehetnék, az Európai Parlamentnek nem kellene az Europol Frontex vagy, a, vagy az Eurojust um, igazgató tanácsának tagjának lenni. Nemzeti szinten a parlamentek és felügyeleti szervek azt mondják, vezetési felelősséget vállalunk nagyon nehéz persze, ha az ember belülről rész a rendszernek külső objektív felügyeletet használni. Tehát azt hiszem, hogy a végrehajtó és a jogalkotói felelősségi köröket nagyon szorosan, szigorúan szét kellene választani. Az EU egész területén végrehajtott tanulmányból az derült ki, az Európai Parlament felügyeleti hatásköre a politikákra, az adminisztrációra és a pénzügyekre kell vonatkozzon, nem annyira a műveletekre. A közös felügyeleti szervek ellenőrzik az operatív oldalt, nem a parlamentnek kellene, az Európai Parlamentnek. Most pedig átadom a szót Mátén Sájnén kollégámnak. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Parlament aktív, aktívan részt vegyen a párbeszédben, az Europol és az Eurojust közös felügyeleti szerveit illetően. Ez az első ajánlás sor, amelyet ismertettem, most pedig más ajánlásokra térnék rá. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy ilyen tömören fogalmazott, és bemutatom a második vendég előadónkat, Márten Shining urat, az Európai Egyetemi Intézettől öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék kontextus, szeretném kontextusba helyezni ezt a témát. Mi a hírszerzési ügynökségek szerepe, és azt is el kell mondanom, hogy 2001. szeptember 11-e óta nagyban megnőtt a kompetenciája ezeknek a szervezeteknek. Nyilván változott a kontextus abban az értelemben, hogy a határokon átnyúló együttműködés a hírszerző szervek között sokkal lényegesebb lett, mint korábban. Azelőtt egymás ellen kémkedtek, vagy próbáltak információt szerezni a hírszerző ügynökségek, most pedig összefogtak egy globális szövetségben. És ezzel azt is tudnunk kell, hogy sok országban a szabályozásban hiányosságok voltak a nemzetközi együttműködés területe viszonylag szabályozatlan volt, és a felügyeletet is nélkülözte. Ez nagyon fontos háttérként tudni ezeket, hiszen korábban az ENSZ külön megbizotja, illetve előadója voltam a terrorizmus elhárítással kapcsolatosan, és két jelentést is készítettem az ENSZ emberi jogi tanácsának az egyik 2010 júniusi, és ez a jó gyakorlatokról szól a hírszerzésben és a hírszerzés felügyeletben, több Európai Uniós tagállamnak gyakorlatát, szabályozását vizsgáltuk, és a jó példákat próbáltuk kiemelni, a legjobb gyakorlatokat, amelyek beváltak, és amelyekből tanulhatnának a többi országok. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy az együttműködést elmélyítsük, fontos, ö, folytassuk a dekaffal, illetve a magam részéről az Európai Egyetemi Intézettől és az európai gyakorlatokról, európai szintű gyakorlatokról készítünk most jelentést, és ezeknek fejlesztési lehetőségeiről. Először is két ajánlás csomagot szeretnék a figyelmükbe ajánlani. A 11-től 16-ig terjedőek a felügyelettel vonatkoznak, erről már a bevezetőben volt szó, illetve a 16-tól 21-ig tartók intézményes kérdésekkel foglalkoznak. Milyen intézményeken keresztül tud az Európai Parlament a szerzők szerint megbirkózni ezzel a kérdéssel, vagyis hogyan közelítheti meg a hírszerzési és biztonsági ügynökségeknek a feladatkörét. Először is a hozzáférés a titkos dokumentumokhoz. A nyilvános hozzáférés a nyilvános információkhoz nagyon fontos alapvető jog, a demokratikus folyamatoknak fontos része. De a biztonság és a hírszerzés területén nyilván vannak legitim titkos információk, ahol nem lehet csak a nyilvánosság jogából, informálódási jogából kiindulni, és ezért külön kell választani az általános hozzáférést, a nyilvános hozzáférést, illetve az Európai Parlament előjogait az Európai Parlamentnek előjogokat kell élveznie a minősített információkhoz való hozzáférés tekintetében a biztonság és a hírszerzés területén. Erről szól egyébként a 12. ajánlás is. Azt mondja ki, hogy az Európai Parlament hozzáférése a minősített információkhoz kapcsolódjon a felügyeleti megbízásához, megbízatásához, és intézményes kapcsolatnak kell lennie az információhoz való hozzáférés, illetve a felügyeleti jogkörök között. A 13. ajánlás az intézményközi megállapodások kérdésével foglalkozik. Azt javasolja, hogy legyen egy intézményközi megállapodás az Európai Külügyi Szolgálat és a Genfi Központ között. Ahogyan az elnök úr is beszélt már erről, nem hiszem, hogy az intézményközi megállapodások aláírása általános megoldás, de minden esetre olyan helyzetekre megoldást jelent, ahol az Európai Parlament belső szervezettsége miatt ilyen megoldásra lehet szükség, hiszen egyébként a Libe bizottság nem volna olyan helyzetben, hogy megfelelő jogkörök éljen. 14. ajánlás. Foglalkozik azzal az elképzeléssel, hogy az általános jog, amely a titkos információkhoz fűződik, egy európai parlamenti külön testületre testálódjék, és korlátozni lehessen ennek a hozzáférésnek a körét. Ezért nagyon fontos, hogy a 15. ajánlás értelmében különböző kategóriákat kell meghatározni a titkosított információk körében legyenek olyan információk, amelyekhez hozzáférhet kérés nélkül a parlament, vagyis proaktív módon bizonyos típusú információkat meg kelljen adni az Európai Parlament számára, például a fenyegetettség elemzéseket rendszeresen megkapja a parlament. A 16. ajánlás már az intézményes kérdésekkel foglalkozik, és az előzőekből következik logikusan, hogy az az ajánlásunk, hogy ugyanaz legyen a felügyeleti szerv, amelynek hozzáférése van a minősített információkhoz. Ez azt jelenti, hogy bizonyos intézményes szabályozás alapján biztosítani kell, hogy a minősített információ titkos legyen, titkos maradjon akkor is, amikor már hozzáférést biztosítottunk a felügyeleti szervnek. És itt van valamiféle központosítás is, ami ehhez kapcsolódik. Illetve bizonyos biztonsági minősítési eljárásokat is megfogalmaz az ajánlás, illetve egyéb megoldásokat, amelyekkel meggyőzheti az EU intézményeit hogy a titkosság megsértése nélkül hozzáférhetnek az információkhoz. Ez a titkosítás nyilván nagyon lényeges a hírszerzés területén. A 18. ajánlás átmeneti helyzetekről beszél, üdvözli a LIBE bizottság által kidolgozott eljárásokat, amely hozzájárulhat a megfelelő felügyeleti szerkezetek kialakításához, illetve a titkosított információk megfelelő tiszteletben tartásához. 19. ajánlás. A speciális bizottsági megoldásokkal foglalkozik, különösen azért, mert nagyon fontos prioritást élvez, hogy összekössük az információhoz való hozzáférést a felügyeleti funkcióval. Ezért egy külön testületet kell mindkét feladattal megbízni. Van egy 21-es ajánlás, amely azt mondja, hogy a Libének legyen egy albizottsága, amely az AFS e ügynökségeket, vagy az Europol Euro Justat felügyeli, és ők férjenek hozzá az ilyen titkos információkhoz. A 20. ajánlás a már működő külön bizottságról pozitív fényben beszél, de nem feltétlenül illeszkedik ez bele a 21. ajánlás által javasolt átfogó megoldás szerkezetébe, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ennyit tudtam elmondani egyelőre, és nyilván várjuk a kéréseket, kérdéseket. Ahogyan Hans Born is elmondta, a csapatunk többi tagja is jelen van, úgyhogy minden szakterületről meg tudjuk válaszolni a kérdéseket. Köszönöm szépen. És most meg is nyitom a vitát. Láttam, hogy már többen jelentkeztek. Kezdjük Infeld asszony kérdésével. Úgy látom, hogy ön is szeretne szót kérni. Igen, köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy gratuláljak a szerzőknek. A teljes jelentést még nem tudtam elolvasni, hiszen 450 oldalról beszélünk, de jó részét feldolgoztam már, úgy gondolom, hogy ez kiváló jelentés. És engem azért érdekel ez különösen, mert a terrorizmus elhárítás értékelésével kapcsolatos jelentés jelentéstevője vagyok, és mi is foglalkoztunk ebben a jelentésben a hírszerzési ügynökségek közötti együttműködés felügyeletével, hiszen mi is érzékeljük, hogy egyre fokozottabb a határokon átnyúló együttműködés a határokon átnyúló terrorizmus terjedése miatt, de nyilván ez még több felügyeletet igényel. Van néhány kérdésem. Az egyik elsősorban politikai jellegű. Az volt a benyomásom a jelentés alapján, hogy az, ahogyan megkülönböztetik a nemzeti és az európai felügyeletet, az inkább egy intézményes megközelítés. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy ez kötelezettségünk az állampolgárok felé. Nem arról van szó, hogy a nemzeti ügynökségek mit szeretnének, vagy a nemzeti hatóságok és mi mit szeretnénk, hanem ez egy kötelezettség, amelyet az állampolgárokkal szemben vállaltunk. Úgyhogy ne legyünk itt túl határozottak, hiszen elképzelhető, hogy a transzparenciát nem tudják biztosítani a nemzeti ügynökségek. Lehet, hogy gyakorlatilag nincs ilyen joguk, jogkörük. Nagyon érdekes számomra minden ajánlás, de van egyetlen aspektus, amit szeretnék még részletesebben tisztázni. A következő a kiváló ajánlások között is van egyfajta megkülönböztetés a nemzeti szintű és a, az európai intézményes szintű felügyelet között. Az európai testületek szigorúan véve nincsenek felruházva operatív jogkörökkel, de azért van egyfajta eltolódás, van egy szürke terület, a nemzeti testületek, illetve az európai szint működési területe között, még ha papíron jól szabályozott is ez a kérdéskör, és a hatáskörök szigorúan elválasztottak is, úgy gondolom, hogy a valóságban ez másként működik, és van egy szürke terület, ahol az európai felügyeletet biztosítani kell. Az európai felügyeletnek nem tükröznie kell a nemzeti felügyeletet, hanem ki kell egészítenie a megfelelő területeken. Üdvözlöm azt az ajánlást, hogy jöjjön létre egy egységes testület az Európai Parlamenten belül, ami pedig a SZICENT illeti, több kérdést tettünk már fel a szicen kapcsolatosan, évek óta tesszük fel ezeket a kérdéseket, ön a jelentésében hét ilyen kérdést említ, szerintem sokkal több ilyen kérdés van, amelyekre soha nem kapunk pontos választ, és most még inkább aggályt okoz számomra a jelentés olvastával, hogy lehet, hogy megállapodások vannak az Europol és az Eurojust között, és a SICEN között, ez nem volt egészen világos számomra, és szerintem ahelyett, hogy csak azzal foglalkoznánk, hogy a felügyeletet hogyan lehet megszervezni, a SZICEN-nek megfelelő helyet kell adnia adni a szerződésben, ott kell megfogalmazni, hogy ez milyen testület és mik a feladatai. Szerintem ennek is egy ajánlásnak kellene lennie. Ami a záró észrevételeit illeti, úgy gondolom, hogy van itt még valami, amit meg kellene vizsgálnunk, mégpedig az együttműködési struktúrák, a hírszerzési szervezetek, ügynökségek, illetve az európai hírszerzési ügynökségek létrehozása között, hiszen ez egy folyamatban lévő terület, figyelembe kell vennünk azokat a felügyeleti szabályokat, amelyek ezzel párhuzamosan fejlődnek. Úgy érzem, hogy ez a jelentés üzenet is a parlament számára. Felszólítja a parlamentet, hogy vállalja fel felügyeleti szerepét, kihasználva a rendelkezésre álló jogi aktusokat, és én ezt az üzenetet nagyon fontosnak tartom. Az is lényeges, hogy kérdéseket tegyünk fel a bizottságnak és a tanácsnak, de azért hangsúlyoznám, hogy amikor ezt megtesszük, akkor nagyon ritkán kapunk kielégítő választ. Köszönöm szépen, ez az első napirendi pontunk, és 6 óra 30-kor ugye a koordinátorok ülése következik, addig még számos napirendi pont van előttünk, hogy hogy kérnék mindenkit arra, hogy ennek megfelelően kezelje a rendelkezés álló időt. Keller képviselő következik, vagy nem? Először Lambert asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is azt kell mondjam, hogy sajnálatos, hogy nem együtt vitatjuk meg a két jelentést, hiszen az ajánlások eltérőek a két esetben, és így jobb helyzetáttekintést biztosíthatnánk, hiszen egyes ügynökségek, amelyeket itt megvizsgálunk, nem csak a klasszikus biztonsági területre vonatkoznak, hanem ugye a határokkal, foglalkoznak, illetve a menekültügyi eljárással kapcsolatos területekkel is foglalkoznak ezen ügynökségek, tehát eléggé összetett természetűek. Egyetértek javarészt azzal, amit Szofi mondott. Fontos számunkra ezen ügynökségek európai jellege. Itt nem pusztán arról van szó, ahogyan megemlítette, hogy összekapcsoljuk a, a tagállamokat és valamit felé, feléjük helyezünk, ez nagyon fontos, hiszen kérdés, hogy mit akarunk egyáltalán felügyelni. A SEPS jelentés, illetve ez rámutatott a felelősség tekintetében számos hiányosságra, de hogyha a jogorvoslatot nézzük, illetve azt, hogy ki az illetékes bizonyos fellépésekért, vagy hogyha valami félre sikerül, akkor hogyan követjük ezt nyomon, hova vezetjük ezt vissza. Azt hiszem, hogy a parlamentnek ezzel mindenképpen foglalkoznia kell, és a tanulmányok nagyon hasznosak e tekintetben. Említette azt is, hogy az információ megosztási megállapodások harmadik országokra is ugye vonatkoznak. Vannak az együttműködés tekintetében, a harmadik országokkal való együttműködés tekintetében most szürke területek, ezt is felügyelnünk kell azonban. A parlament számára fontos, hogy az igazgató kinevezésében szerepet kapjon, hiszen itt Európai Ügynökségről lenne szó. Az igazgató testület javarészt a tagállamokat képviselő, és kevesen vannak ugyan jelen a bizottságtól, de a parlament számára fontos, hogy valamilyen szerepet azért kapjon az igazgatóság kinevezésében. Hiszen ez kezdettől fogva a rendelkezések részét képezte. Jó lenne, hogyha némi tájékoztatást adna arról, hogy hogyan értékeli a tagállamok, valamint a parlament közti eh, kapcsolatot, illetve ennek működését, és véleménye szerint milyen mechanizmusok lennének itt működőképesek, tekintettel arra, hogy egyes tagállamok, illetve ön is jelezték, hogy nem akarnak egy külön albizottságot létrehozni. Köszönöm, Romero asszony. Köszönöm. Szerettem volna elnézést kérni, mert nem tudtam időben itt lenni, és ezért nem tudtam meghallgatni vendégeinket, akik ugye megvilágították előttünk ezt a rendkívül érdekes témát, a biztonság és hírszerzési ügynökségekkel kapcsolatban, de szerettem volna a koordinációra rámutatni a biztonsági, az Európai Biztonsági Ügynökségekkel kapcsolatos koordinációra, és a terrorizmus jelensége kapcsán mindig is azt tapasztaltuk, hogy az igazi hiba az volt, hogy az információ hírszerzés területén nem volt elég koordináció láttuk az amerikai merénylet esetében, hogy a 16 ügynökség nem lépett fel koordináltan, és Európában is ez volt a helyzet. A tagállamok rendelkeznek saját hírszerzési ügynökségekkel, de ezek különböző részlegekre vannak osztva, különböző célkitűzéseket próbálnak elérni, és noha van egy európai biztonsági stratégia, a helyzet az, hogy minden egyes tagállamnak megvan a saját biztonsági stratégiája, saját céljaival, és a kormányzati módszer még mindig fontosabbnak tűnik, mint az európai stratégia. És még mindig nincs egy európai szerv, amely képes lenne ezen ügynökségek koordinálására. Ezek európai, ezek nemzeti ügynökségek, de fontos köztük az információ megosztás, és nagyon kevés esetben történik ez meg. Ezért szerettem volna tudni, hogy az Európai Parlament felügyelete célra vezető lesz-e, hogyha egyszer nem sikerül az információt megosztani. Köszönöm. Trianta Filidis úr. Köszönöm, elnök úr. Valóban jobb lett volna úgy sort keríteni erre a vitára, hogy elolvashattuk volna a szöveget. Be kell valljam, hogy én nem tudtam elolvasni, hiszen csak most kaptam készhez. Az azonban egyértelmű számomra, hogy a következő dologról van szó. Különböző biztonsági ügynökségeket kell felügyelni, és ha jól értettem, vannak olyan szervek, amelyek esetében már létezik ez a fajta felügyelet, mint például a Europol vagy a Eurojust. Azt szeretném tudni, hogy melyek konkrétan azok a szervek, amelyekről beszélünk. Ez volna az egyik kérdés. Másodszorban ezen szervek képviseletében sohasem jött el senki a parlamentbe, hogy igazából kifejtsék, mit is tesznek, és a jelentéseket sem kaptuk készhez, ezért szeretnék erről pontosabb tájékoztatást kapni. Albrecht úr. Köszönöm, elnök úr. Ezt a tanulmányt még nem tudtam végigolvasni, de ennek bizonyos részeit már átfutottam. Örülök annak, hogy egyértelmű nyilatkozatot hallhattunk most arról, hogy természetesen nem lesznek további albizottságok, illetve nincs szükség további bizottságokra sem, hanem itt az Európai Parlament Libe bizottságában foglalkozhatunk ezen kérdéskörökkel, és az európai ügynökségek felügyelete itt valósulhat meg. Amit azonban hiányolok, és ezzel kapcsolatos a kérdésem is, hogy mindig a végrehajtási feladatokkal felruházott ügynökségeknél, hogy az Európol kapcsán mindig azt mondják, hogy innen-oda tologatjuk az adatokat, de amúgy a vizsgálattal nem foglalkozunk. Ez egy nagyon kényes terület, és természetesen felderítéssel is foglalkoznak. Vannak ugye bizonyos problematikus helyzetek, amelyeknél alkotmányügyi egyensúlyt, alkotmányos egyensúlyt kell fenntartani. Aztán ott van ugye a pénzügyi autonómia és a szervezeti hatáskör. Tehát az is releváns, hogy a parlament részt vesz ezen ügynökségek szerkezetének kialakításában, illetve a tartalom kialakításában, itt tehát nem csak arról kell, hogy szó legyen, hogy a tanács vagy a bizottság dönt, hanem itt a parlament is szerepet kapjon ezen döntések meghozatalában. Említenék egy példát, meglep például az, hogy a Europol nagyon komoly munkát végez a kábítószer ellenes küzdelem területén, de ha ezt összevetjük más területekkel, például a szervezett járművekkel kapcsolatos bűncselekmények terén, ott kevesebb a Europol szerepe. Nem tudom, hogy hogyan tudjuk a tartalmat felügyelni kellőképpen. Hankisasszony. Mindenek előtt engedjék meg, hogy őszintén gratuláljak önöknek ehhez a munkához, amelyet én egy rendkívül alapos, sokoldalú, komoly és felelősségteljes munkának tartok a felelősségteljest azért emelném ki, mert miközben síkra száll az átláthatóság és az ellenőrizhetőség mellett, hisz épp erre tesz javaslatokat, de közben percig sem téveszti szem elől egyfelől a biztonság szempontját, másfelől pedig a gyakorlati megvalósíthatóságét. Mi sokszor itt a parlamentben azt látjuk, hogy ez a kettő, ez zárójelbe kerül, ami nem helyes. Én is nagyon gyorsan tudtam csak átolvasni a dolgozatot, de megmondom őszintén, miután módon volt, vagy egy évvel ezelőtt az önök egyik munkatársával egy számomra igen hasznos és érdekes beszélgetést folytatni, én már nagyon vártam ezt a dolgozatot. Most gyorsan átolvastam, ha valamit félreértettem, elnézést, de hát ugye azért ez elég hosszú. A gyors olvasat alapján most csak jelzésszerűen három problémát vagy kérdést emelnék ki. Az egyik, hogy a dolgozat kiemeli, hogy a pontosabban előrebocsájtva, én az albizottság gondolatát egy rendkívül jó, rendkívül jó megoldásnak tartom arra a problémára, hogy összeegyeztethessük az ellenőrzés és a biztonság és a megvalósíthatóság szempontjait, tehát én maximálisan támogatom ezt a gondolatot. Ezen belül viszont három problémát jeleznék. Ugye a dolgozatban az ajánlásukban az szerepel, hogy ez az albizottság, ez alapvetően az ellenőrizendő ügynökségeknek három aspektusát vizsgálná, a politikait, a menedzsmentet, a költségvetését, nem foglalkozhatna viszont az operatív dimenzióval. Értem a logikát, nyilván igazuk is van ebbe, de azért ezt jelezném, hogy ha pont az operatív kérdések teljes mértékben kívül esnek az albizottság vizsgálódási körén, hát akkor tulajdonképpen nagyon nehéz lesz érvényes ítéleteket hozni. Nem tudom, mi a megoldás, most én ezt csak jelezni szeretném, hogy nekem ez egy kérdés. Probléma nekem az, bár értem a logikáját, a Szicennek és a többi ügynökségnek a ketté választása. Tökéletesen értem az önök logikáját, nyilván igazuk is van, hogy a Szicen az a külügyi szolgálat égisze alatt van, tehát bürokratikus szempontból a Libe bizottság nem foglalkozhat vele hanem a sede. Na most nekem a problémám az, hogy ez kicsit ez pont az albizottság létrejöttének a célját keresztezi, hiszen a való élet nem tesz különbséget a mi bürokratikus intézményrendszereink szerint külügyi, külbiztonsági és belbiztonsági dimenzió között, szervezetbűnözés, terrorizmus nem sorolom, mert nyilvánvaló, ezt egységesen kell látni és megítélni, és az elhárításukra irányuló rendvédelmi tevékenységet nekem nagyon nagyon agályos dolog, hogyha ketté válik, és a, én egyébként benne vagyok a seddébe, tehát nem hazabeszélek, mert én ott is tag vagyok. Ezzel együtt szóval agályosnak tartom, hogyha a szicszenről, terrorizmusról beszélünk az egyik bizottságba, és a többiről a másikba. Ez pont, hogy az albizottság igazi súlyát hatástalaníthatja. Végezetül egy mondat, egy harmadik kérdés. Önök jelzik a, a clearance, tehát az átvilágíthatóság problémáját. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom. Bizonyos tagállamokban Nyilván erre nincs lehetőség, itt meg kell a megoldást találni. Én javasolnám a lehető legszigorúbb biztonsági átvilágítását az albizottság tagjainak, mert egyébként ez a bizottság nem fogja tudni betölteni azt a feladatot, amit egyébként önök nagyon meggyőzően és nagyon komolyan taglalnak ebben a dolgozatban. Köszönöm. Thank you, Herr Alvaro. Gracias. Köszönöm, Álvaro úr. Köszönöm, mondja spanyolul a képviselő, de inkább a németnél maradnék. Én is eh, egyetértek, tartalmilag nem szeretnék el semmit hozzátenni, csak egy rövid kérdésem volna. Tudom, hogy ez eh, minden bizonyára nem az ön hatáskörébe tartozik, de ugye többen digitális módon dolgozunk. Ugye említette, hogy ezt egy, eh, egy adott honlapon megtalálhatjuk majd, hozzáférhetünk, de ez nem történt meg. Nem tudom, hogy az illetékesek ezt a helyzetet tudnák-e orvosolni. Tehát hangsúlyozom még egyszer, hogy ez nem tartalmi hozzáfűzés, ez csak a munkánkat könnyíteni meg. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Keller asszony következik. Köszönöm szépen. A kérdésem nem, pontosabban volna egy észrevételem és egy kérdésem. Először az észrevételemre térnék át. Tehát ugye, amikor a minősített dokumentumokról beszélünk, mi itt a parlamentben nem szabadna megfeledkeznünk arról, hogy a minősített dokumentumok nem természetüknél fogva minősítettek, hanem valaki minősíti őket. És ennek a folyamatában részt kellene vennünk kérdés ugye, hogy részt vegyünk ebben a folyamatban, tehát amelynek a végeredményve egy minősített dokumentum, és aztán mit tegyünk a már minősített dokumentumokkal. A kérdésem pedig elnézést, hogyha nem, hogyha olyasmit mondok, ami szerepel a dokumentumban, nem tudom, hogy a nemzeti parlamentek milyen messzire mennek, amikor a nemzeti határvédő szervekre vonatkozik a felügyelet? Vannak-e itt bevált gyakorlatok, illetve bevált példák? Köszönöm. És végezetül Bronsz úrja szó. Az én alapállásom az, hogy engem nem tudnak könnyen meggyőzni arról, hogy kellenek-e intézmények. Hát még kevésbé van ez így a biztonsági intézetekkel, intézményekkel, de miután léteznek, hát demokratikusan felügyelni kell őket. Most az Európai Unió kontextusában Nos, hát az Európai Parlament lenne a megfelelő testület, úgy gondolom, ha már kell ilyen ami a nemzeti biztonsági ügynökségek felügyeletet illeti, ez csak is a nemzeti parlamentek hatáskörébe tartozhat. Ami a bizalmas, titkos információkhoz való hozzáférés illeti képviselők, európai parlamenti képviselők által, hát én azt gondoltam volna, hogy a felügyelet azt jelenti, hogy az eljárásokat is felülvizsgálhatjuk. Nem csak lényegi, érdemi, biztonsági adatokról van szó. A módszereket, nem a tartalmat célokat kell felülvizsgálnunk vagy felügyelnünk. Tehát gyakorlatilag én azt gondoltam, hogy az a titkos bizalmas. Mármint a tartalom, a különlegesen kiválasztott európai parlamenti képviselők, ez szerepel a dokumentumban, ezeket a politikai frakciók vezetői választanák ki. Ez azt jelenteni a frakciók részéről, most az a kérdést korábban is felvetették, Klein szól vetette fel, ez azt jelenti, hogy úgy tűnik, mintha a függetlenek nem lennének jogosultak erre. Mi függetlenek nem vagyunk bizalomgerjesztőek. Nos hát a függetlenek nem másodosztályú állampolgárok. Másodosztály egy olyan státusz, ami azt hiszem, hogy senkinek nem jár. Köszönöm szépen. Bozotil úr, végső hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék a tanulmány szerzőinek. Azt kell mondjam, hogy én csak az ajánlásokat olvastam el, de az ajánlások is buzasztóan érdekesek. Két héttel ezelőtt megszavaztuk a Frontex ügynökség új mandátumát, megváltoztattuk a vonatkozó jogszabályt. Mielőtt ránézhettem volna az önök ajánlásaira, örömmel állapítom meg, hogy mi kiegészítő garanciákat építettünk be, amelyek az ügynökség demokratikus elszámoltathatóságát illeti. A tanulási görbe azt hiszem, hogy fölfele kanyarodik, ha ezt a tanulmányt elolvasok, és azt hiszem, hogy sok mindent beépíthetünk az önök tanulmányából, a mi bármilyen jövőbeli, felügyeleti, jogalkotási, felülvizsgálati rendszerünkbe. Ami a kérdésemet illeti, Szeretnék a bizalmas titkos információkról is szólni. Azt szeretném kérni önöktől, hogy kicsit meséljenek még arról, hogy mik a fő útmutatói a parlamenti felügyeletnek, ami a hozzáférhetőséget, a titkos információhoz való hozzáférhetőséget illeti. Milyen információt szabad lehet közétenni, miért nem szabad kell közétenni. Van-e valamilyen szabály, útmutatás ezzel kapcsolatban? amelyek a gyakorlatban is hasznosabb bizonyosan. Köszönöm szépen, Buszotili úr! Most pedig választ adnak a vendégeink, mind a két vendégünk, Born és Sajnén urak. De hadd mondjam el önöknek, hogy a tanulmányt szét fogják osztani a nemzeti parlamenti delegációk között az interparlamentáris konferenciánkon. Most csütörtökön tartjuk ezt az interparlamentáris konferenciát pont ez lesz a téma. A Frontex, Eurojust Just és Europol felügyelete. Bon úr, öné a szó elsőként, ha kéri. Köszönöm szépen. Mielőtt Mártin és jó magam néhány kérdésre reagálunk, ha az elnök úr megengedi, szeretném megadni két kollégámnak a lehetőséget, hogy szót kapjon. Most az elnök sajnos nem a mikrofonba beszél, de amennyit hall a tolmács belőle, nyilván azt mondja el az elnök úr, hogy most az ön két, itt a kérdésekre kell válaszolni. Ez tehát ugyanaz a forgatókönyv, ugye önök a vendég, előadók. Kérjük szépen önöket, hogy próbáljanak segíteni bennünket, mert az idő is szorít minket. Jó, mondja a vendég, dr. Born, azt akartam csak elmondani, ez egy csapatmunka volt, és szerettem volna csak, ha hozzászólhattak volna a kollégáim. Mártin, esetleg te kezdenéd? Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy van néhány téma, amelyre reagálhatnék. A nyilatkozatok, állítások, kérdések érdekesek voltak, persze mindegyikre nem tudok reagálni ebben az rövid időben, de úgy hallottam, hogy támogatják a Libe Bizottságon belüli albizottság létrehozását, azt hiszem, hogy nagyon jó így gondolkozni, tehát ez egy pozitív dolog lenne, hiszen így össze, így hatékonyabbá lehet tenni a titkos dokumentumokhoz való hozzáférést is. Ha hozzáférünk az illetékes dokumentumokhoz, akkor ez jobb elősegíti a felügyeleti munkánkat. Bozotil úrra reagálnék, szerintem előzetesen nem lehet meghatározni, hogy mi az a fő vonal, amely mentén meghatározzuk hogy hogyan járunk el a bizalmas adatokkal, információkkal. A mi megoldásunk az a jó, mert vannak olyan kategóriák, amelyekhez nem kell kérvényben nyújtani, hogy hozzáférjenek, aztán vannak a testületre vonatkozó értékelési kategóriák. Tehát, hogy arról van szó, hogy az adott testületek, ügynökségek milyen segítséget kell kapjanak ahhoz, hogy hatékonyan végezzék felügyeleti munkájukat. Szerintem nincs olyan, hogy kizárunk valamilyen fajta információt. Azt hiszem, hogy valami fajta kategorizálás, besorolás mindenképpen szükséges lesz, tehát a bizalmas információk között valami fajta hierarchiát fel kell majd állítanunk. Most a másik dolog, amit mondani szeretnék, Romero López asszonyra reagálnék, méghozzá a jobb koordináció, az információk jobb koordinációja. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert eh, ha megnézzük a terrorista bűncselekményeket, amelyeket a múltban követtek el, ugye a pontokat jobban össze tudjuk kötni a végén, akkor tudjuk, hogy milyen pontokat kell összekötni. Amikor azonban csak egyre több pöttyöt tudunk felvázolni, hát akkor úgy néz ki, mint a homok szemega strandon, és semmilyen minta nem alakul ki a pontok összekötéséből. Éppen ezért azzal, hogy újabb információkat adunk hozzá, a különböző mm, testületek adatait. Nos, hát eh, nem csak arról van szó, hogy csoportosítani kell a hírszerzési információkat, hanem valami közös módszertant is ki kell dolgozni. Megfelelő módszer kell ahhoz, hogy különbséget tegyünk a homokszemek és a minták között. Azt hiszem, ez sokkal nagyobb feladat, nem csak a nyers anyag, a nyers adatok összegyűjtéséről, csoportosítására van szó. Mert igazából csak a zaj, a háttérzaj nő, a minta nem alakul ki. Bornúr utolsó felszólalási lehetősége. Köszönöm, elnök úr! Mm, van néhány megjegyzésem, de először hadd mondjam el, hogy nagyon gazdag, érdekes vitát figyelhetünk meg. Azt hiszem, hogy ezek a kérdések, ez a vita jövőbeli hasonló témájú találkozók alapját képezheti. Nos, emellett, amit Sophie Intfeld asszony említett, ugye azt mondtam, hogy a hírszerzési ügynökségeknek élniük kell az Eurojust és az Europol és a Frontex lehetőségével. Én tehát asszony, hát az, hogy ezt a lehetőséget, az ajánlást megfogalmazzuk, ez egy mm, reális megközelítésből adódik. Észrevettük, hogy a hírszerzési ügynökségek olyanok, mint halak a vízben. A legkisebb ellenállás útját választják. Ha tetszik, hanem ez van. Egyetetek önnel, ez nem azt jelenti, hogy mindent tartsunk kvázi a sötétségben, tehát ha az Európai Parlament több elszámoltathatóságot vár el, hát kérem, ne felejtjék, hogy az ilyen ügynökségek milyenek. Hát azt hiszem, hogy ezzel szembe kell nézni, de az, hogy ezt megemlítettük, a mi feladatunk, kötelességünk az is, hogy ezt megemlítjük, hogy milyen korlátokba ütköznek a felügyeletét munkájuk során. Aztán említették azt, hogy az ügynökségek nem nagyon szeretik egymás között megosztani az információkat. Hát mi lehet a felügyelet szerepe, ha az ügynökségek nem beszélnek egymással? Hát asszonyom, a felügyelet egyik feladata, hogy garantáljuk azt, hogy együttműködnek az ügynökségek. A tagállamok, amelyeket megnéztünk, ott azt láttuk, hogy a felügyeleti testületek, az biztonsági és hírszerzési ügynökségek nagyon hatékonyan működnek, és persze figyelme veszik az emberi jogi kérdéseket. Hát nyilván a felügyeleti tevékenység egyik központi célja, hogy garantálja jobb együttműködést, a hatékonyabb együttműködést. Itt volt egy kérdés az átláthatóság és elszámoltathatóság közötti egyensúlyról. Ez igaz hát eh, az ajánlásainkból, és azt hiszem, hogy ez derül ki. Az egyensúlyt kiemeltük. Mindig is nagyon fontos volt, a nemzeti gyakorlat alapján meg kell nézni, hogy meddig mehetünk el az átláthatóság, az elszámoltathatóság területén. A hírszerzési ügynökségek nem annyira titkosak ám, azért van átláthatóság. Vannak azért eh, olyan adatokat, amelyeket, eh, adatok, amelyeket szívesen megosztanak. A hírszerzési ügynökségek nem száz százalékban titkosak. Ezt a közvélemény gondolja így. Aztán volt egy kérdés az európai parlamenti képviselők átvilágításáról. A legtöbb EU tagállamban nincs ilyen, de mégis van egy különleges eljárás, aminek kapcsán eldöntik, hogy a képviselők hozzáférhetnek-e bizalmas információkhoz. Igazából már a képviselői mandátumból adódik ez a fajta jogosultság. Azt hiszem, hogy itt befejezném. Azt hiszem, hogy elmondtam, amit szerettem volna. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy ismertetettem önökkel a tanulmányt. Elnök, köszönjük szépen mindkettőknek, dr. Barn, dr. Shinin, köszönjük szépen, hogy elmondták nekünk ezt az érdekes ö, tanulmányt, illetve beszámoltak róla. Köszönöm, hogy nagyon szépen tartották az időt, röviden és tömören beszéltek. Köszönöm, most pedig ráterünk a következő napi rendi pontra. And now, we proceed to point number four. Négyes pont. Né- nézzük akkor a negyedik pontot, a Kaliningrád kérdést, vagyis Kaliningrád térségének, valamint egyes lengyel közigazgatási egységeknek határmenti területi minősítése. Van egy javaslat, amelyet a bizottság tett az erre vonatkozó rendelet módosítására nézve. Ez egy 2006-os rendelet, a lengyel elnökség képviselőjét keresem, hogy jelen van-e, és készen áll-e a téma elővezetésére, illetve Trianta Fidis úr, az általunk kinevezett jelentéstevő következik majd. Először a bizottság részére Joanna Tembler asszony szólítanám fel szólásra. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, ez egy nagyon rövid javaslat, úgyhogy rövid lesz a bemutatóm is, a bevezetőm is. A Kaliningrádi régió bevonása határmenti területi minősítése a jelenlegi státuszkó alapján, a jelenlegi rendelet alapján három részre bontható majd. Az északi rész lesz a Litvániával pár eh, szomszédos eh, térség, a második Lengyelországgal eh, kapcsolatos megállapodás hatájára esik, a harmadik térség pedig nem lesz jogosult erre a státuszra. Tehát három térségre oszlik ez a terület. A bizottság megvizsgálta a múlt februári kérvényt, és bizonyos nyitottságot biztosított Kaliningrád konkrét esetében. A politikai döntés a bizottság berkein belül nagyon gyorsan megtörtént a javaslattal kapcsolatosan, és ahogyan a javaslatból is látható, a szakmai utókövetés megtörtént. Július végén elfogadtuk a javaslatot. Két ajánlást tett a bizottság a javaslat keretében. Először is leszögeztük, hogy itt kizárólag csak Kaliningrád esetében teszünk kivételt, másodszor a határ térség általános meghatározása a helyi határforgalomra vonatkozó rendelet összefüggésében nem változik, és ez nem is vitatárgya. Hogyha megnézzük az első cikket, ez az egyetlen érdemi tartalmi cikk, látható, hogy az általános fogalom meghatározás nem változik, de a rendelet egy melléklettel bővül. És a rendelet azt mondja ki, illetve a melléklet azt mondja ki, hogy a Kaliningrádi térség és bizonyos lengyel adminisztratív térségek határmenti területté minősíthetőek azokon a térségeken túlmenően, amelyek már a 30-50 kilométeres kategórián belül most is jogosultak erre kérdés merülhet fel azzal kapcsolatosan, hogy a bizottsági javaslat miért tette jogosultá a lengyel határmenti térségeket is, vagyis kiterjesztette a rendelet hatáját új térségekre is. A bizottság véleménye szerint, hogyha valóban végre akarjuk hajtani ezt a javaslatot, akkor fontos, hogy a lengyel térségre is kiterjesszük a határmenti térséget mert egyébként, ha most a 30-50 kilométeres szabályt alkalmazzuk, akkor a lengyel területre eső térségek nagyon kisvárosok, és ezeknek nincsen valódi gazdasági jelentősége, gazdasági vagy kulturális, turisztikai szempontból. Vagyis, hogy valós hatása legyen ennek a javaslatnak, ki kell bővíteni a határmenti területet. Mindemellett minden biztonsági megoldás a helyi határmenti térségekre vonatkozó rendelet és értelmében érvényben marad, és célzott tájékoztatási kampányokat is indítunk a helyi e, engedményeseknek. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani a témáról. Köszönöm szépen Jaszinski úr a lengyel elnökség részéről. Szeretne szólni ön a Kaliningrádi kérdéskörről. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném üdvözölni az Európai Parlament képviselőit a teremben. Nem tipikus helyzet az, amikor az elnökség abból a tagállamból származik, amely nagyrészt az adott jogszabály előnyeit élvezi majd, vagyis a rendelet módosításának előnyeit. Nem túl gyakran történik ez meg. Éppen ezért beszélek most az elnökség nevében, és szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy a tanácsi munkacsoportban hogyan áll ez a témakör, és a koreper és a tanács szintjén is folyamatban van a téma tárgyalása. Először a negyedik pontra térnék ki az előadásból. A lengyel delegáció a határvédelmi munkacsoportban egy előadást tartott, egy prezentációt, és a negyedik pont azt mondja, hogy a transzparencia az Európai Parlamenttel szemben hogyan is áll a lengyel delegáció szempontjából és az elnökség szempontjából. Ez az egyik leglényegesebb kérdéskör, és ezzel kezdeném a téma tárgyalását ugyanazt az irányt szeretnénk követni, mint amit a többi tagállammal összefüggésben követtünk, vagyis tudnunk kell pontosan, hogy melyek azok a technikai szabályok, amelyek alapján majd a két oldalú megalapodásokat alá lehet írni az orosz föderációval ezen a területen. Három fontos kérdéskörre szeretnék most kitérni, és szeretnék utána az önök rendelkezésére állni, illetve a Libe titkárságon keresztül minden eh, kérdésre választ tudok majd adni. És a lengyel delegáció által kidolgozott irány, az úgynevezett precedens nélküli politika, nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy előfordulhattak-e máshol hasonló eh, helyzetek, de nem találtunk ugyanilyen helyzetet, ugyanilyen megoldást. Ez egy nagyon egyedi probléma, és ez egyedi megoldást követelt. A második dolog, amit a bizottság is említett, vagyis nem próbáljuk megváltoztatni a fogalom meghatározást. Harmadik pont. Minden, amit tettünk Lengyelország részéről, még mielőtt megközelítettek a bizottságot ezzel a kéréssel, az elemzés volt, és az elemzésből az derült ki, hogy ez a Schengen kérdés felmerült, hogy a Schengeni figyelmeztetésekhez kapcsolódhat-e ez, de nem találtunk ilyen esetet. És a tanácsitkársága kiad majd egy dokumentumot, és a parlamentnek is bemutatja ezt, arról a tájékoztatást, hogy milyen nyilatkozatokat tettünk ebben a tekintetben. Az első nyilatkozatot litván barátaink tették, az egyik azt mondja ki, hogy ez nem teremt precedenst, ez a szakpolitikai megoldás, a második nyilatkozat pedig a lengyel delegáció részéről készült, amely pontosan megadja, hogy milyen szakmai, technikai, logisztikai megoldásokra van szükség a jövőben hogy a Schengeni szabályok szempontjából biztonságos legyen ez a megoldás minden tekintetben. Úgy gondoltuk, hogy a kezdetektől ebben a szellemben kell eljárni, és a bizottságnak köszönetet mondok, hogy elősegítette a megoldás megszületését, és most állok rendelkezésre a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen a bemutatás, Brezinszki úr. Most pedig megadom a szót jelentéstevő úrunknak, Tréfertalitus úrnak. Köszönöm szépen. Nagyon szépen. <clears throat> Köszönöm, röviden fogom mondandomat én is. Köszönöm szépen a tanács soros elnökségének, köszönöm szépen a téma bemutatását. Azt gondolom, hogy a bizottság nevében beszélhetek, legalábbis a frakcióm nevében, amikor üdvözlöm a bizottság elnökségét. Ez olyas valami, amelynek valóban az a célja, hogy a szabad mozgást, az emberek szabad mozgását elősegítse. Mi egy olyan bizottság vagyunk, amely az alapjogi szabadságokkal, állampolgári jogokkal foglalkozik. A bizottság már említettem, itt most egy olyan régióra van szó, mely az Európai Unió területén található. Örülök annak, hogy minden frakcióval együttműködhetek, a tanácsal is, és remélem, hogy az eljárás nehézségek nélkül lezárható. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy már előre is örülök, izgatottan várom a kollégák hozzászólását. Miután a kollégák szót kapnak, lezárhatjuk a vitát. De... Uh, Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kérem mindenki fogja rövidre a mondatóját, 20 perc át rendelkezésünkre ennél a témánál. Stanoka asszony kezét láttam. Tessék, önné a szó, asszonyom. Thank you, Köszönöm szépen. Árnyék előadóként a zöldek nevében szeretném mondani, hogy támogatjuk ezt. Magam részéről én a régiót képviselem, a régióból való vagyok. Üdvözlöm a szabad mozgás elvét. Hát sok sikert, sok szerencsét ehhez a javaslathoz. Köszönöm szépen. Búzótél úr is szót kér. Köszönöm szépen, nök úr. A néppártnak még ezt meg kell vitatnia az eddigi előadások kapcsán, az elnökség előadásából nem látom, hogy miért ütközne nehézségbe ennek a javaslatnak a támogatása. van -e esetleg további megjegyzés, hozzászólás? Egyéb hozzászólás, hozzájárulás, semmilyen reakció az elhangzott nyilatkozatokra, a jelentéstevők, árnyék előadók, a néppárti koordinátor reakciójára nincsen további reakció, jó, hát akkor rátérünk a következő napi rendi pontra. A legyen elnökség, a bizottság egyetértenek, hogy folytassuk, tehát közös vitát szeretnénk a Schengeni csomagról tartani. Az ötös napi rendi pont és a hatos napi rendi pont, ami a Schengeni vívmányokat illeti, az értékelési mechanizmust, a Schengeni vívmányokról szóló nagyon is szakavatott, tapasztalt jelentéstevőnk, Carlos Coelho úr. Most pedig megvitatjuk a Schengeni vívmányok megerősítését méghozzá úgy, hogy elősegít, elősegítjük a felülvizsgálatot, a szabályok értékelését, ez magával foglalja a jogalkotási javaslat módosítását, amely az értékelési mechanizmusról szól, amelyet a bizottság terjesztett elő. Először a bizottságnak adom meg a szót, utána a jelentéstevőnek, jó úrnak, utána pedig lesz egy kis idővitára. A bizottság képviselője Belinda Pike vagy Monika Mushama. Én vagyok Belinda Pike. Belinda Pike asszony. Hát nagyon örülök, hogy itt lehetek a bizottság ülésén. Én vagyok a migrációs igazgató, a DJ belügyi, a belügyi főigazgatóságon. A bizottság szeptember 16-án hagyta jóvá ezt a csomagot, és kontextusba szeretné ágyazni ezt a csomagot. Ez tartalmaz egy nyilatkozatot, egy kommunikét illetve az értékelési mechanizmus módosított változatát is tartalmaz, illetve a Schengeni kódex módosítását. Egy dokumentum körbejár, egy kis organigram, egy táblázat, amely talán világosabbá teszi, hogy miről van szó. Hadd mondjam el, a parlament felmérte, hogy az EU állampolgároknak szüksége van arra, hogy valóban szabadon mozoghassanak, méghozzá egy biztonságos határok nélküli Európában. Garantálni kell tehát a biztonságos határokat úgy, hogy közben az emberek szabadon mozoghatnak. Épp ezért úgy gondoljuk, hogy a Schengeni térség kiterjeszkedett ebben az időszakban, amióta létezik. Idő arra, hogy megnézzük, hogy a kormányzási mechanizmusok, az irányítási mechanizmusok hogyan működnek. Hatékonyabbá kell tenni a hatékonyság és hatásosság, mármint a Schengeni mm, irányítási rendszer kapcsán. A sajtó sokat foglalkozott ezekkel a javaslatokkal, de egy része nem is igazán alapult a mi elemzéseiken. A mi csomagunk megfelel annak, amit a migrációs nyilatkozatban megfogalmaztunk május 4-én, az Európai Tanácsi konklúziók is ezt tükrözték júniusban, illetve az Európai Parlament júliusi állásfoglalásában is láthatják ezt. Három fő eleme van ennek a csomagnak. Az első, mindegyiket majd, majd eh, jellemzem, az első az értékelési mechanizmusról szól, a második a határkódexet, aztán a nagyon is korlátozott lehetőségeket, amelyek arról szólnak, hogy ideiglenesen be lehet vezetni belső határellenőrzést. A harmadik része a csomagnak, amely különösen fontos a parlament egésze számára, ez a politikai útmutatásról szól azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik Schengen. Ha megegyezik, a Schengeni értékelési mechanizmussal kezdeném. Amint tudják, októberben egy javaslatot dolgoztunk ki, amelynek célja az értékelési mechanizmus módosítása hogy proaktívabb és preventívebb legyen ez a módszer. A javaslatunk kiegészíti az októberi javaslatunkat, tavaly novemberi javaslatunkat, amelyeket önök már megvitattak. Szeretném elmondani, nem ennek a módosítása, természetesen az együttöntés eljárás során módosítani fogjuk majd az első során a tanácsal parlamentek közösen mi a korábbi javaslatunkat készítjük ki, továbbra is a 77-es cikk a jogalap. Tudom, hogy a parlament bizottsági ülésén júliusban ez kiemelte a vitában, amikor az elnökséggel közösen e, tárgyaltak, és a júliusi állásfoglalásból is kiderül ez. 77-es cikk megfelelő jogalap, ez benne egyetértünk önökkel. Azt is tudjuk, hogy több tagállam másként gondolja ezt. Mi továbbra is ragaszkodunk a 77-es cikkeihez, és remélem az Európai Parlament is támogat minket ebben is. Nos, az új elemek a mechanizmusban, az értékelési mechanizmusban, a 13-as, 14-es cikkei, a parlament olvasatát elősegítendő, hogy megnézzük, hogy mi az új a korábbihoz képest, közzétettük a javaslatot ezekkel az elemekkel együtt a jogalkotás javaslatban az új elemeket megtalálják. Alapvetően mit is szeretnénk? Túl szeretnénk menni az értékelésen, de garantálni szeretnénk, hogyha a tagállamok nehézséggel néznek szembe, megfelelő segítséget kapnak a külső határaik ellenőrzéséhez. Nem csak ajánlások közétételéről van szó, hanem valódi nyomon követésről. Ha egy tagállam súlyos nehézségekbe ütközik, és nem tudja betartani a Schengeni vállalásait, technikai segítséget kell nyújtaniuk az EU ügynökségeknek, mint a Frontexnek. Ez a segítség segíteni fog majd a helyzeten, abban reménykedünk, ebből indulunk ki. Ha a segítség nem bizonyult hatósnak, akkor az Európai Unió dönthet úgy, hogy néhány vagy minden EU tagállam belső határain bevezetik átmenetileg a belső határ ellenőrzést, de megadott időre és idő térben. Az értékelési és monitoring mechanizmus kapcsán megfogalmaztunk tehát mm, javaslatokat, pontosabban arról is, hogy bevezethető átmenetileg az ellenőrzés, ugye módosítanunk kellett a Schengeni kódex, határkódexet. Meg kellett változtatni a döntéshozatali mechanizmusokat, annak, hiszen itt arra van szó, hogy átmenetileg be lehet vezetni belső határellenőrzést. A és szabályok értelmében egyes tagállamok ideiglenesen rövid időre bevezethetik a határelőrzést. Ez szerepel a 23, 24, 25-ös Schengeni határkódex cikkeiben. Nos, az egyetlen alapja annak, hogy határellenőrzést bevezessünk ideiglenesen belső határok mentén, ez, hogyha súlyos veszély fenyegeti a belső biztonságot. Hozzá szeretném tenni, hogy ezt az nemzeti és az EU szintjén lehet meghozni az értékelést. Nem tesszük könnyebbé a belső határellenőrzés bevezetését. Világosá kell tenni, hogy nem elegendő a veszély fennállása, be kell mutatni, hogy az ideiglenes belső határellenőrzés valóban szükséges és elfogadható intézkedés, amely valóban segít megoldani ezt a veszélyeztetési helyzetet, vagy feloldja ezt a veszélyt. Azt is javasoljuk, hogy szerintem ez a helyes dolog, ugye Schengen egyre inkább érettebbé válik, az ellenőrzések újra bevezetése európai szintű döntést is szükségessé tesz. Belső határellenőrzés bevezetés akár rövid időre is hatással van minden EU tagállam polgárára. Az EU-nak érdeke garantálni azt, hogy ezeket a döntéseket koherens módon hozzák meg, és következetes módon. A tagállamoknak e, lehet azonban egy oldalú intézkedést hozniuk, amikor valamilyen szükségállapot, rendkívüli állapot merül fel, például terrorista támadás. Júliusban Svédország bevezette a belső határellenőrzést egy rövid időre, mert a norvég mészállás következtében vezették be a svéd határmentén. Vészhelyzet vagy rendkívüli helyzet idején egy oldalon ideiglenesen öt napnál nem hosszabb időtartamra be lehet vezetni az ilyen belső ellenőrzést. Öt évet, öt nap elteltével EU szintű döntés kell hozni arról, hogy fenntartható-e még az ellenőrzés, határnőrzés ami a politikai útmutatás illeti Schengen működéséről. Ezt a javaslatot megfogalmaztuk már nyilatkozatunkban és közleményünkben. Azt szeretnénk, hogyha a parlament és a tanács rendszeres vitát folytatna, mondjuk fél évente egyszer, és arról beszélne, hogy hogyan működik Schengen. Egyfajta ellenőrzést végeznénk, állapotfelmérést. Ennek a vitának az alapját hat havonta elkészített elemzésünk jelenteni megfogalmaznánk, hogy milyen fő kérdésekkel kell foglalkozni. Úgy gondolom, hogy ez kollektíven hozzájárul ahhoz, hogy a tanács, a parlament, a bizottság fel tudja mérni a feleményeket, levonja a tanulságokat, problémákat előrevetítünk, nem csak egyéni ügyekre reagálnánk, egyéni problémákra, hanem koherensebben, hosszú távon tudnánk gondolkozni, hogy így lehetne garantálni Schengen működését. Thank you. Köszönöm szépen. Pajk, asszony, most pedig az előadót hallgatjuk meg Kolgyó urat, és azt követően a lengyel elnökség kap szót, még mielőtt a vitára kerülne a sor. Köszönöm, elnök úr. Mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a jelenlegi Schengeni értékelési rendszer nem megfelelő. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk ezzel, vagy legalábbis a nagy többség úgy látja, hogy szükséges és sürgős egyszerűsíteni és hatékonyabbá tenni ezt a rendszert. Ez a szándékunk. Átláthatóbbá kívánjuk ezt tenni, eredményessé, és úgy, hogy ne, hogy koherens legyen a Schengeni vívmányokkal. Ez volt az Európai Parlament célja, amikor megszületett az első javaslat, ugye 2009-ben terjesztette ezt elő a bizottság. És ezt a célt elismerte a bel- és igazságügyi tanács is, a szeptemberi tanács, amely felismerte annak szükségét, hogy az ellenőrzést erősíteni kell, méghozzá azt jobban kell ellenőrizni, hogy a tagállamok a Schengeni előírásokat hogyan ültetik át a gyakorlatba, hogy orvosoljuk ezáltal a rendszer gyenge pontjait. Az Európai Bizottság szintén osztja ezt a célkitűzést, és még egyszer szeretnék most is köszönetet mondani az Európai Bizottságnak azért, mert meghallgatta a parlamentet. Köszönetet mondtam akkor, amikor a 2009-es javaslatát visszavonta a bizottság, és egy új javaslattal helyettesített ezt 2010 novemberében, elismervén ezáltal azt, hogy a parlamentnek joga van ahhoz, hogy a tanácssal együdöntési eljárás keretében hozza létre ezt az új értékelési mechanizmust. És az Európai Bizottságnak köszönetet tartozunk azért is, mert a legtöbb javaslatot, amelyet a jelentésemben előterjesztettem, ezt elfogadta, és megpróbálta beilleszteni ebbe az új csomagba, amelyet most elénk tárt. Ahogyan hallhattuk, az első javaslat arra törekszik, hogy egy értékelési mechanizmust és nyomonkövetési mechanizmust akar módosítani, és a fő változások, amelyeket ugye ma ismertetett az Európai Bizottság, ezek összhangban vannak azzal, amit az Európai Parlament kért az én jelentésemben, illetve abban az állásfoglásban, amelyet a plenáris ülésen fogadtunk el. Vagyis lehetségesé válik egy kiegészítő mechanizmus létrehozása a nehézségekkel küzdő országok számára, és a Frontex ügynökség egy kulcsfontosságú szerepet kaphat a e tekintetben. Továbbá lehetőség nyílik arra is, hogy utolsó lehetőségként és ideiglenes jelleggel ismét be lehessen vezetni a belső határokon az ellenőrzéseket. A második javaslat választ ad arra a kérésre, amelyet a bizottsághoz intéztünk, amikor is jogalapot kértünk, ahhoz, hogy a határellenőrzéseket adott esetben be lehessen vezetni. Ez ugye szerepel a jelentésemben is, egy külön jogalapra van szükség, hiszen a Schengeni határ ellenőrzési kódex is megváltozik. Úgy gondolom, hogy ezekkel a javaslatokkal képesek leszünk arra, hogy komoly, felelősségteljes munkát végezzünk, és felvértezzük az Európai Uniót egy tényleges Schengeni értékelési mechanizmussal. Most pedig várjuk a parlament és a tanács részéről is, hogy együtt folytassuk majd a munkát. Köszönöm, köszönöm Coelho úr. Most pedig meghallgathatjuk a lengyel elnökséget, ha a lengyel elnökség képviselője szót kér, és aztán megnyitnánk a vitát. Elég sokan jelentkeztek, akik hozzá szeretnének szólni ebben a vitában. Ha nem kíván hozzászólni a lengyel elnökség, akkor rögtön megadnám a szót a képviselőknek, és mivel elég sokan jelentkeztek, azt javaslom, hogy próbáljunk mindenkinek három percet biztosítani, és akkor időben lezárhatjuk a vitát. Buzutél úr. Köszönöm, elnök úr. Örvendek ezen javaslatoknak, és szeretném megköszönni a bizottság ismertetését, különös tekintettel, valamint természetesen Koelgyó úr előadását is hajlamos vagyok arra, hogy pozitívan állok, pozitívan viszonyulok ezen jelentésekhez, mert hogyha van egy EU jog, nevezetesen a szabad mozgáshoz való jog az Európai Unióban, akkor nem kellene lehetővé tennünk azt, hogy egy, egyöntetű, egy egyoldalú döntés alapján az Európai Unió, akár egy tagállama is ezt megkérdőjelezze. Tehát elvben támogatom ezt a javaslatot. A kérdésem inkább ennek a gyakorlati vonatkozásához, illetve alkalmazhatóságához kapcsolódik, főleg arra vonatkozik, hogy hogyan akarjuk biztosítani azt, hogy az európai szintű döntés, amelyet európai szinten hozunk meg, nem pedig nemzeti szinten a határellenőrzések bevezetéséről, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ez a döntés kellőképpen átlátható és igazolt, indokolt. Hogy egy példát vessek fel, amelyről ugye mindannyian tudunk, a közelmúltban, ugye az év elején a francia hatóságok eh, bevezették a nemzeti határellenőrzéseket az olasz határon olyan okokból kifolyólag, amelyekkel ugye mind tisztában vagyunk. Ebben az új kontextusban ez eh, már nem lett volna lehetséges a francia hatóságok számára hogy ezt ők maguk saját kezdeményezésükre bevezessék. Ugyanakkor milyen biztosítékok születnek majd európai szinten ahhoz, hogy garantáljuk, hogy az nemzeti szint helyett az európai szinten meghozandó döntés eléggé átlátható lesz. És indokolt, hogy az érintett tagállam úgy gondolja, hogy kellőképpen reagálunk az aggájaira. Nem el kellene kerülnünk tehát azt, hogy szubjektív okok, szubjektív alapon hozzuk meg a döntéseket. És erre vonatkozóan szeretnék némi megvilágítást kapni az előadótól is. Köszönöm. Enszi úr következik. Köszönöm szépen. Ez az új jogalkotási csomag, amelyet a bizottság előterjesztett, jelentősen javítja a Schengeni rendszert. Sajnálatos módon ugyanakkor úgy gondolom, hogy nem reformálja meg teljes mértékben az európai térség irányítását. Ami ezt az új értékelési mechanizmust illeti, a bizottság új javaslata a korábbi javaslatokból átvett bizonyos elemeket a LIBE bizottság javaslataiból. Ezek közül a legfontosabb az, hogy bevezeti a szankciók mechanizmusát, illetve támogatást nyújt azon tagállamoknak, amelyek nem teljesítik a Schengeni vívmányokat. Ez a rendszer tekintettel van arra is, hogy a tagállamok, az Európai Bizottság, valamint a Frontex lépéseket kell, hogy megtegyenek, még mielőtt a szankciók bevezetésére sor kerülne. Ez a rendszer, illetve ez a szankciós mechanizmus eredményes lehet ahhoz, hogy a Schengeni tagállamokat arra ösztönözzük, hogy gyorsabban megfeleljenek a jogi követelményeknek. És ugyanígy orvosolja majd az olyan helyzeteket is, amelyekben ugye nehézségekbe ütköznek a tagállamok. Egy konkrét dologra szeretnék kitérni, méghozzá arra, hogy támogatjuk azt az elképzelést, hogy egy tagállamot sohasem lehet kizárni a Schengeni térségből, tehát mindig megoldásokat kell találnunk, hogy az európai szolidaritás szellemében megoldjuk a helyzeteket. És egy másik dolog, sajnálatos, hogy az Európai Bizottság nem támogatta az Európai Parlament elképzelését arról, hogy egy egységes rendszer jöjjön létre a Schengeni tagállamoknak, illetve a tagjelölt államoknak. Ami két értékelési rendszer van hatályban, a kettős mérce problémája mindig fennáll, ez pedig ellentmond a szolidaritásnak, illetve az egyenlő bánásmód elvének. Ami pedig a védzáradékokat illeti a biztosítékokat, a belső határokon való ellenőrzések bevezetése egy olyan feltételezésből indul ki, amelynek értelmében a mozgás, a szabad mozgás joga kell, hogy legyen az általános elv, és csak akkor lehet az ellenőrzések bevezetéséhez folyamodni, ha ez ideiglenes jellegű. Éppen ezért a bizottság javaslata tartalmaz pozitív aspektusokat, de agasztó elemei is vannak. Egy pozitív elem az, hogy az új mechanizmus megköveteli azt, hogy bármilyen döntés, amely a határellenőrzések bevezetésére irányul, európai szinten születik majd meg. Ez pedig egyértelműen egy pozitív fejlemény, ha összevetjük a korábbi helyzethez, ha összevetjük a korábbi helyzettel. Korábban ugyanis bizonyos tagállamok egy oldalon vezették be az ilyen határellenőrzéseket, például Franciaország és Dánia. Ugyanakkor frakcióm aggasztónak tartja, hogy a bizottsági javaslat arról rendelkezik, hogy a komitológiai eljárás során jönnek létre ezen döntések, ez pedig kizárja vitából az Európai Parlamentet és a tényleges döntéshozatalból is. Tudjuk, hogy a komitológiai eljárás keretében az Európai Parlamentnek korlátozottabb a szerepe. És egy további aspektus, amelyet aggasztónak találunk, az, hogy a közbiztonság védelmeivel kapcsolatos problémák a migrációs áramlásokat is magukba foglalják, pedig nem, már pedig nem gondoljuk, hogy ezek okot kellene, hogy szolgáltassanak a belső határ ellenőrzések bevezetéséhez, hanem éppen ellenkezőleg szolidaritásra kellene törekednünk Európában, és ennek tartalma a külső határok védelmének javítása is. Köszönöm, Weber asszony. Elnök úr, köszönöm, ez egy olyan téma, amely nagyon felkavarja a kedélyeket. Így volt ez akkor, amikor a parlamenthez érkezett ez az anyag, és ez volt a helyzet akkor is, amikor egyes tagállamok egyoldalú döntéseket hoztak. A bizottság most egy javaslatot terjesztett a parlament elé az értékelési mechanizmusról, ennek örvendünk, és örvendünk annak is, hogy a parlament jó néhány javaslatát átvette a bizottság. És örvendetes az a mechanizmus is, amelyet a bizottság bevezetne a jövőre nézve. Úgy vélem, hogy a bizottság egyértelművé szeretné tenni, hogy csak ha a közrend, illetve a belső biztonság kockáztatása fennáll. Szeretném ezt leszögezni Buzutil kollégám irányába is. Mindig lesz egyfajta szubjektivitás az értelmezés során, de hát a jogalkotásnál ez így van. Talán ebből a szemszögből nézve jobb lenne, hogyha valaki semleges lépne fel, mint például a bizottság, aki döntene a tagállamok helyett, amelyek szintén érzékenyen reagálnak bizonyos helyzetekre. Nem csak Franciaországról és Olaszországról van szó, de hát kérem, mondják meg azt, hogy a közrendet vagy a nemzetbiztonságot mi fenyegette például Dánia esetében. Számunkra ezen javaslatok, a bizottsági javaslatok mindenképpen egy kitűnő lépést jelentenek, és remélhetőleg a parlamentben megtaláljuk a legjobb módját annak, hogy ha lehet, akkor ezt még javítsuk, illetve pontosabban fogalmazzunk, hogy tényleg óvjuk a Schengeni vívmányokat. Mert úgy gondolom, hogy ezek rendkívül fontosak, legalább annyira, mint a gazdasági irányítás az Európai Unió jövője szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most hallgassuk meg az árnyék előadót, Nutferga asszony először, tessék parancsolni. Thank you. Thank you very much, uh, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégáimhoz hasonlóan én is üdvözlöm az új csomagot, és különösen azt a körülményt, hogy alapvetően ennek az alapja az a munka, amit a parlament végzett, és különösen az előadó az év korábbi részében. Ez egy olyan csomag, amely átláthatóbb, amely hatékonyabb és szigorúbb a kockázatkezelésben, a nyomonkövetésben, és ráadásul még cselekvési tervet is követel a Frontex-től. A támogatásnak és a szankcióknak egy jó egyensúlyát alakítja ki, és gondolom pontosan ez volt a cél. Véleményem szerint mindez igen kedvező fejlemény. Már korábban is kifejtettem a jelentéssel kapcsolatosan, hogy ahogyan Andrew itt az úr is elmondta, hogy támogatom a két értékelési rendszernek a konvergenciáját. Eltérőek a hatályok és a kritériumok a Schengeni tagjelöltek esetében, illetve a Schengeni tagok esetében, és úgy gondoljuk, hogy itt figyelembe kell venni a korrupció vagy a szervezett bűnözés szempontjait is. Ezek nem ismeretlenek az Európai Unió tagállamainak berkein belül. A Schengeni tagállamokról beszélek természetesen és remélem, hogy további munkát végeznek majd ezzel kapcsolatosan is. És van még egy dolog, amiről én eh, szeretnék beszélni, és talán egy érdekes megvilágításba helyezném ezt, vagyis az Egyesült Királyságnak és Írországnak lehetővé kell tenni, hogy értékelés alá esenek, és ez most nem az Egyesült Királyság és Írország jogairól szól, hogy ők részt vegyenek ebben, hanem a többi Schengeni tagállam jogairól, vagyis hogy a többi Schengeni tagállam meg tudja vizsgálni, hogy az Egyesült Királyság és Írország megfelele kötelezettségeinek, a Schengeni szabályok összefüggésében a bírósági együttműködésről, adatvédelemről, Schengeni együttműködésről beszélek. Kellett volna ellenőriznem azt a formulát, azt a képletet, amit az IT ügynökséggel kapcsolatosan használnak, vagy azt a jogi megfogalmazást. Nyilván szükség lett volna arra, hogy ez a célkitűzés teljesüljön, a parlament egyébként a 77. cikre alapozza ezt jogilag. A bizottsággal egyetértek, hogy együttdöntésre van szükség, és ezzel teljesen egyet is értek. Éppen ezért nem tudnám támogatni azt, hogy a 70. cikk legyen a jogalap, de persze itt kutyaszorítóban vagyunk, hiszen a 70. cikk az Egyesült Királyság és Írország részvételét biztosítja, Úgyhogy remélem, hogy valamilyen megoldást találunk erre. Előrelépés már történt, és Koeo úr, én tudom, hogy dolgozott ezen, és szeretett volna valamilyen pragmatikus megoldást találni. Itt nem csak a csatorna menti szempontokat kell figyelembe venni, hanem a többi tagállam, Schengeni tagállam jogát, hogy felülvizsgálja az Egyesült Királyság eljárásait, ami pedig a Schengeni irányítást illeti, illetve a közleményt, amelyel kapcsolatosan folyamatban van a munka az iránymutatásokról és a Schengeni szabályok következetes betartásáról, illetve a tartózkodási engedélyekről. Nem csak arról volt szó, hogy a francia állam visszaállította a Schengeni határokon az ellenőrzés, hanem Olaszországban például a dokumentumokkal kapcsolatosan voltak problémák, úgyhogy ezzel kapcsolatosan remélem, hogy több előrehaladásról is hallhatunk majd. Az árnyék előadót szólítom szólásra. Köszönöm, elnök úr! Remélem, röviden össze tudom foglalni a mondatomat. Üdvözöljük az új EU alapú mechanizmust, és amellett is kitartunk, hogy olyan esetekben, amikor azonnali fellépésre van szükség, és a tagállamok fellépésére, ezeknek csak kivételes eseteknek szabad lenniük, és csak öt napra szabad korlátozódniuk. Nem értünk egyet azzal, hogy ezt az időszakot kiterjesszék, meghosszabbítsák, és ugyanaz az álláspontunk, mint a szocialistáknak a tekintetben, hogy elutasítjuk a migránsokkal való a migránsok kérdésének a közrend fenyegetettségével való összekapcsolását, és azt is üdvözöljük, hogy erőteljesen meghatározza a jogszabály az olyan fogalmakat, mint a közrend, vagy a belső biztonság súlyos fenyegetettségét, illetve az állandó elhúzódó problémákat a külső határok védelmében. Véleményünk szerint a migrációra nem szabadna ezen a ponton hivatkozni. Ami pedig a visszafogadási eljárásokat illeti, ezek az eljárások nem szolgálhatnak alapul a belső határokon való határellenőrzés visszaállítására. Ami az eljárásokat illeti, természetesen Ezekben a dokumentumokban a parlamentnek is szerepet kell adni, illetve ezeknek a dokumentumoknak az elfogadásában, amikor a felügyeleti szerepkört felülvizsgálják. A bizottságnak be kell vonnia ebben a tekintetben is a parlamentet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Keller asszony. Uh, Természetesen egyetértek mindennel, ami elhangzott, azt hangsúlyoznám még, hogy bár teljesen egyetértünk a bizottság eljárás eh, tekintetében megfogalmazott elképzeléseivel is, hogy ezt közösségi szintre akarja hozni. Világossá kell tenni, hogy a migráció mint eh, közrend szempontjából való fenyegetettség, eh, ezt nem tudjuk elfogadni, hogy ez olyan fenyegetettség volna, ha nem támasztja ezt alá a bizottság. Ami a parlament bevonását életi a bizottsággal egyetértünk ezen a ponton természetesen, viszont ami azt illeti, hogy mely ország vezethet be határellenőrzést, és melyek nem, és hogyan dől ez el. Nagyon fontos, hogy a parlamentet is tájékoztassák, hogy miért akarják lezárni a határokat, és milyen indoklással. És van még egy kérdésem, úgy veszem észre, hogy ez még nyitott kérdés, legalábbis számomra. Mi történik, hogyha egy tagállam nem felel meg az Európai Uniós szinten hozott döntésnek? Mi történik ilyenkor? Köszönöm, Triatofilidis asszony. Úr. Köszönöm szépen. Rendszászony nincsen itt, úgyhogy én szólok a frakcióm nevében. Köszönöm a bizottság javaslatát a Schengeni tengely fenntartásáról. Európai szintű értékelési eszközt vezetne be, amely nem engedi meg a tagállamoknak, hogy egyoldalú ideiglenes határ ellenőrzéseket vezessenek be. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a bizottság még nem oldott meg minden problémát. Vannak még nyitott kérdések a rendeletben, például azok a rendelkezések, amelyek szerint a tagállamok ellenőrizhetik a határellenőrzés folyamatát. És ebben a kategóriában bizonyos esetekben nem világosak azok a feltételezések, amelyekből kiindulnak. És ez harmadik országok felé is sajátos jelzést adhat. Ebben a záradékban pontosan arról van szó, hogy milyen esetekről beszélünk, és mit jelent egy masszív bevándorlási hullám harmadik országból. Úgy gondolom, hogy itt mozgásteret hagytak bizonyos határok átlépése esetében, és ilyenkor a menekültügyi jogokkal kapcsolatos jogsértés történhet. A frontex kapcsolatosan mi történik, hogyha bizonyos tagállamok nem felelnek meg a határvédelmi kötelezettségeiknek? Mi történik azokkal az országokkal, amelyeknek be kell fogadniuk Frontex missziókat? Köszönöm szépen. A bizottság képviselője azt mondta, hogy ha egy tagállam nem tartja be kötelezettségeit a külső határok védelmét illetően, akkor lehetőség van arra, hogy bevezesse saját határ ellenőrzési mechanizmusát a tagállam jóváhagyása nélkül, az EU mármint. mint. A bizottság nem mondja, hogy milyen hatáskörre lenne felruházva, ha túlságosan hatékony lenne a saját határait, ez egy tagállama. Nem tudom, hogy a tagállamok döntéseit felülvizsgálják a mechanizmusok? Hát azt hiszem, hogy nagyon is átjárható lenne, porózus a külső határa. Biztos bizottság azt mondja, hogy ha újra bevezetik a határellenőrzés, és mennyi időre, most hát kivételes körülményektől eltekintve Európai Uniós szinten kell dönteni a határellenőrzés tartós bevezetéséről. Egy ország határellenőrzése az utolsó szuverén joga a tagállamnak. A bizottság ezt is alá akarja ásni. Öt napja lenne a tagállamnak, hogy maga döntsön. Öt nap után az EU foglalkozik ezzel. Tehát hat hajéték tart a döntéshozatal. Addig nyitottak lennének a határok. Örülök annak, hogy az Egyesült Királyság a Schengenen kívül van legalábbis egyenlőre. Köszönöm szépen, most pedig Mecsi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyjá, nagyját üdvözlöm a bizottság javaslatának. Schengen egy olyan vívmány, amelyet nem szabad elfecserelni, és az európai polgárok nagyon is elégedettek. Franciaként nyilvánvalóan én támogatom a tanácsvezetőnek véleményét, és azt gondolom, hogy az a rész, amely a határ ellenőrzés vészhelyzetben, különleges helyzetben történő bevezetés életén nem felel meg de azt hiszem, hogy a tagállamok szuverenitását nyírbálja meg ez. A bizottságnak nem ez a szerep, hogy ilyet javasoljon, legalábbis szerintem. Sem a tanács, sem az Európai Parlament ilyet nem kért a bizottságtól. Nem szabad, hogy a bizottságtól nem kértük, hogy lépje túl hatáskörét. Azt gondolom, hogy a határelőzés bevezetése vészhelyzetben mi a helyzet öt nap után, amikor egy tagállam különleges körmények között bevezette a határellenőrzést, mennyi időbe telik a bizottság véleményhozatala? Gondolom, hogy ez a vélemény, ezt a véleményt sok idő múltán fogják majd meghozni, de hát vészhelyzet esetben az idő fontos tényező. Kérem, hogy a bizottság mondja el, mondjuk öt éve hány ilyen eset volt, amikor bevezették a határellenőrzést az elmúlt öt évben, tehát hány ilyen különleges engedélyt adtak? Köszönöm szépen. Boszkort asszony. Köszönöm szépen. Két gyakorlati kérdést intéznék a bizottsághoz. Ez a javaslat először is. Aztán van egy második javaslat, amiről szólni szeretnék. A rendelet módosítása. Most mi a helyzet? A 2006-os, illetve a 2011 márciusi kódex változtatása kapcsán technikai módosításokat hajtanak végre. Mi lesz a helyzet? konkrétan. Második kérdés. A bizottság azt mondja, ha egy tagállam nem képes ellenőrzés alá vonni a határait, hogy akkor ez oda vezethet, hogy bevezetik a határellenőrzést. A bizottság ezt pontosan hogy képzeli el? A bizottság hogy kívánja elkerülni azt, hogy a tagállamok a javaslat mögé rejtőzködjenek? Lehet, hogy direkt nem csinálnak mindent azért, hogy jól ellenőrzik a határokat. Köszönöm. Gönz, Gönzasszony. Köszönöm szépen. Az utolsó megoldás kell legyen, az egyoldalú döntés, a határelnözőre bevezetése. Kockázatos, majd meglátjuk a gyakorlatban, hogy milyen gyakran élnek majd ezzel a lehetőséggel, és mi fog akkor történni. Szeretném megemlíteni Többször elhangzott már, a parlament azt mondta, hogy a kettős mérce elfogadhatatlan. Hogy ez, amikor új tagállamokról beszélünk, Bulgáriáról és Romániáról, hogy ők ugye csatlakozzanak a Schengen azt hiszem világosan kell fogalmaznunk, amikor ezt az új értékelési mechanizmust bevezetjük, nem szabad kettős mércét elfogadnunk. Minden döntésnek átláthatónak kell lennie. Wikström asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Weber eh, kolléganő már említette, mi üdvözöljük a jelentéstevő és a bizottság javaslatait ezzel kapcsolatban, de ne felejtjük, hogy a határmentes e, térség talán az egyik legnagyobb Európai Uniós vívmány, fogható az állampolgárok számára, és talán a legszebb szimbóluma az egységnek Európában, és az együttműködésnek a tagállamok között. A Schengeni szabályok módosítására vonatkozó e, javaslatban a bizottság szól az ideiglenes határellenőrzés bevezetéséről. Nem lehet eléggé kiemelni, hogy a határellenőrzés ideiglenes bevezetése csak rendkívüli helyzetben alkalmazandó. Utolsó megoldásként. Én úgy gondolom, hogy a bizottság ne a tagállamok döntsenek egy ilyen újrabevezetésről. Illetve az ideiglenes ellenőrzés meghosszabbításáról nem a tagállamokra kell ezt bízni. Ha megnézzük, hogy mi történik Európában, a bizalom hiánya minden területre kiterjed. Nagyon fontos, hogy a bizottság döntsön. A bizottság semleges ebben az értelemben. Ami az értékelési mechanizmus bevezetését illeti, én támogatom Coelho jelentéstevő urat. A bizalom, mint említettem, lényeges nagyon tagállamok között, de a tagállamok és a bizottság között. Erről se feledkezzünk el. A szabad mozgás elvét nem szabad veszélyeztetnünk, kockáztatnunk. Ami az értékelési rendszert illeti, a bizottságnak kulcsfontosságú szerepet kell játszania a Schengeni rendszer értékelésében. A tagállamoknak nem szabad maguk öm, önkényesen bevezetni a határellenőrzést. Támogatom a jelentéstevőt, amikor azt mondja, hogy hatékonyabban kell felhasználni a rendelkezés álló forrásokat, és be kell vonni a Frontexet, hogy végezzenek el kockázati elemzéseket, és nagyon fontos a kettős mérce elkerülése. Hasonló kritériumokat kell kidolgozni a tagállamok és a tagjelölt országok esetében. Ne felejtjük azonban, beszélnünk kell Schengenről mindig úgy kell beszélnünk, hogy ez a legjobb példája az EU-nak. Tehát, mint azt gondolom, hogy csak rendkívüli helyzetekben térjünk ki erre. Negyelcseva asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm a bizottság javaslatait, de ha megengedik, szeretném elmondani, hogy minden mechanizmusnak ahhoz, hogy hatékony legyen, világos célokat kell megfogalmaznia, és gyakorlatilag olyan paramétereket is kell meghatározni, amelyek kézzelfoghatóak. Ami a célkérdezőket illeti a Schengeni mechanizmusnál, kettős a cél, meg kell erősíteni a bizalmat, a tagállamok közötti bizalmat, az állampolgárok bizalmát, a határokon belüli biztonságra vonatkozóan, az európai intézmények közötti bizalmat. Meg kell erősíteni az átláthatóságot, nagyon fontos ez a kérdés, és a három pontban mind visszaköszönnek ezek támogatom ezt a javaslatot, talán nem először, de talán valóban az értékelés konkrét intézkedések követik majd. Nagyon fontos az elejétől fogva ugyanazokat a kritériumokat alkalmazni, amelyek mindenki számára azosan érvényesek, a játékszabályokat nem változtatjuk meg. A folyamat során fenn kell tartani az átláthatóságot, ez a fenntartóság minden tagállam között az egyenlő bánásmódot garantálja, tehát ez meg fog erősödni. A második pont, ami az ellenőrzések bevezetését illeti, mi egy valódi hiányosság, mi egy valódi fenyegetettség, veszély. A bizottság meg fogja határozni, hogy mi számít vészhelyzetnek, milyen paraméterek teszik indokoltá a határelőzés bevezetését. Az, ez az intézkedés lehetővé teszi az, hogy korlátozzák az ellenőrzések bevezetését. Nagyon fontos tehát, hogy a belső rendet, a közrendet kell megvédeni ezzel, csak rövid távon, ami a bizottság kommunikéjét illeti. Nem a tagállamok szuverenitásának megnyírbálására van szó, nem a szabad mozgás korlátozásáról ez a politika, amely európai szint felé halad, ez azt hiszem az átláthatóságot, a hatékonyságot garantálja. Jobban lehet az állampolgárok igényére reagálni európai szinten. Köszönöm szépen. Korocsetta kolléga. Én e, credo che il concetto che stia passando in questo momento qual è? Che noi possiamo mettere in discussione. Úgy gondolom, hogy a következőt kell elmondani. Az európai polgárok szabad mozgását nem kérdelezzük meg, amikor bevezet, többen megkérdelezik, amikor bevezetik a határellenőrzést. Milyen dolgot meg kell fontolni? A bűncselekmények elleni fellépés, néha beszélnek migrációs folyamokról, bevándorlók folyamairól, vészhelyzetről, rendkívüli helyzetről. Visszalépés lenne ez, hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet. A visszalépés az Európai Unió fejlődését illetően sokan úgy gondolják, hogy az EU föderális államok struktúrájával kellene átalakulnia. Néhányan azt mondták, hogy ezek korlátozzák az államok szuverenitását. Igen, Schengen egyfajta korlátozó intézkedés csomag. Ugye a szabad mozgás, az állampolgárok szabad mozgása az európai szuverenitás térsége volt. Most megint korlátoznánk. A bűncselekmények elleni küzdelem. A tagállamok rendőrség együttműködéséből kellene adódjon. Azért kérdőlezzük meg Schengent, mert fel akarunk lépni a bűnözőkkel szemben. Hát talán más módszereket is lehetne találni. Különböző országokban, amikor elkövetnek bűncselekményeket, van, amikor meg se lehet kapni a dokumentumokat, például amikor valakit kiutasítanak az országból. Ha valaki a szervezetbűnözés része, nem lehet valakit kiutasítani, kitoloncolni, csak különleges helyzetekben. Csak a kábítószer kereskedelmi küzdelemben. Miért kell pont a határon ennek történnie? Miért nem lehet máshol, ami a bevándorlást illeti őszintén? ami a Lampedusa borzasztó eseményeket életi. Hát a Franciaországból, a spanyol képviselők és a delegációban, ugye ott jártunk többen, találkoztunk lampedózai emberekkel, képviselőkkel. Nem azt az Európát láttuk, ahol az európai jogokkal tiszteletben tartanák, a demokrácia uralkodna. A Lampedusa emberek két-három hónapig állatok módjára lettek ellátva. Utána léphettek az olasz szárazföld, aztán a francia határhoz érkeztek ezek az emberek, aztán visszaküldték őket az olasz-francia határól, a francia oldalról. Ventimiliából Tónába mentek, aztán a rend, a francia rendőrök <clears throat> visszaküldték őket, aztán a hegyeken át jöttek be az országba. Ne felejtjük, Európára, Európa vagyunk, Európáról van szó. Mit értek ez alatt? Ha az illegális bevándorlás lenne küzdelem, ez nem olyas valami, ami a Schengeni térségben történhet. Szolidárisan. Európa külső határain kell eljárni. Ki mondta azt, például, hogy Franciaországnak kell visszaküldeni a bevándorlókat, vagy elutasítani őket? Tunéziába küldeni őket, nem Olaszországba? Néhány előfeltétel egyáltalán nem érvényes. Azt hiszem, hogy itt az államok közötti szolidaritásra van szó. Um, ik moet vaststellen dat de commissie en de meeste collega's... Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a bizottságnak és a kollégáknak is, eh, hogy agályéknak adtak hangot eh, a személyek szabad mozgásával kapcsolatosan. Van ennek két eh, megközelítése, két fontos aspektusa. Schengeni aki a külső határok védelmét szolgálja. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem tudják védeni külső határaikat, és ilyen esetekben, illetve vannak más tagállamok, amelyek kénytelenek emiatt védelmezni belső határaikat, mivel fenyegetettséget jelent az illegális bevándorlás, és ilyen helyzetben jogos volna a belső határellenőrzéseket visszaállítani. A bizottságnak kötelezettsége volna egy javaslatot tennie a szabályok megváltoztatására. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a szép elvek igen szépek, de a valódi, a valóságot is figyelembe kell vennünk. A bizottságnak szeretnénk egy kérdést feltenni. Mathieu asszony és Bronx úr is említette már ezt. Egészen konkrétan így hangzik a kérdés. Mi a helyzet olyankor, amikor egy tagállam mondjuk öt napra visszaállítja a belső határokon az ellenőrzést? És emiatt a komitológiai eljárás elindul az intézkedések meghosszabbítása érdekében. Én úgy tudom, hogy az első hat hét után a, tagá- a bizottság megvizsgálja a kérdést, javaslatot tesz a helyzet felmérése alapján, és akár három hónapig is, el, a hónapig is eltarthat ez az eljárás. Mi történik egy sürgős helyzetben? Az öt nap lejárta után ilyen szélsőséges helyzetben mi történik? És mi történik abban az időszakban, amíg a tagállam várja a bizottság jóváhagyását a meghosszabbításra? Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, hogy Európa nem tudja fenntartani sokáig ezt a filozófiát, mármint azt, hogy mindenki, aki szeretne belépni Európába, közrendre fenyegetettséget jelent, súrgos, súlyos fenyegetettséget Amiről most beszélünk, az igazából nem is annyira arról szól, hogy rengeteg bűnöző megszállja az európai erődöt, hanem például Tunéziában a tavaszi arab tavasz nyomán, illetve a libiai háború nyomán érkező menekülteknek egy különleges helyzete alakult ki, tehát a belső határok védelmére egy megfelelő mechanizmus kell kialakítani, de ennek a közrend fenyegetettségnek a feltételezése olyan, mint hogyha arról beszélnénk, hogy emberkereskedőkkel együttműködő személyek érkeznek, vagy bűnözők, és ez a filozófia nem tarthat ki sokáig az Európai Unióban. Azért mondom ezt, mert az Európai Unióban a biztonsági rések, a kudarcok, amikor folyamatosan, folyamatosan új mechanizmusokat keresünk a védelmünkre, de tulajdonképpen biztonsági kudarcról beszélünk eh, ezeknek a mechanizmusoknak a kapcsán, és ezzel nem tudjuk azt elfedni, hogy Európa hosszú ideje nélkülözi a bevándorlási politikát, illetve a menekültügyi politikát, és ez már hosszú ideje fennáll ez a hiányosság. Hogyha ennek a helyzetnek a megoldásra nem alakul ki egy megfelelő mechanizmus, és továbbra is úgy gondolkodunk, hogy Európa egyfajta erőd, és egyre több belső és külső ellenőrzési funkciót kell beépítenünk, ez nem fog működni. A harmadik országokkal való együttműködés alapvető jelentőségű a földközi tengeri térségben. Másféle kapcsolatot kell építeni harmadik országokkal. Most olyan üzenetet közvetít Európa a demokráciáért küzdők számára Algériában, Marokkóban, Tunéziában, Líbiában, hogyha mi most azt erősítjük, hogy folyamatosan a belső határainkat is ellenőrizni fogjuk, mert a közrend szempontjából fenyegetettségnek érezzük a bevándorlást. Őszintén szólva ez katasztrófához vezet, és nagyon sok kárt okoz. Ennek semmi köze az európai értékekhez. Szerintem ez botrányos. A nemzeti szuverenitásról nem szól ez a vita arról sem, hogy milyen bűnözőket engedünk be Európába. Ott volt Norvégiában ez a mészárlás, és ott is látszott, hogy kudarcot vall az európai biztonságpolitika. Ez nem kapcsolódik ahhoz, ami a mediterrán térségben történik, és éppen ezért ez az intézkedés, amit most a bizottság javasol, nem lett volna szükséges, hogyha a tagállamok már többet tettek volna az ilyen helyzetek megoldására. És hogyha a bizottság abban a, az adott pillanatban jobban tudta volna kezelni a helyzetet, és erre a mechanizmusra ebben az esetben nem is lett volna szükség. Ez a legrosszabb üzenet a mediterrán térségben zajló együttműködés szempontjából. Köszönöm. Azt javaslom, hogy hallgassuk meg Bajkér asszony reakcióját, még mielőtt visszaadnánk Koelyó úrnak, az előadónak a szót zárszóra. Köszönöm szépen, néhány észrevételt szeretnék tenni és kollégámat is felkérem majd, hogy beszéljen a döntéshozatali eljárásról Európai Unió szinten, hogyan működik majd a döntéshozatal, és kitérünk majd arra is, hogy néhány képviselő mit mondott a sürgősségi helyzetekről, vagyis amikor vészhelyzetben újra be kell vezetni a belső határokon a határellenőrzést. Először is hangsúlyoznám, ahogyan már korábban is tettem, nem vezetünk alapot a belső határok védelmének újra elindítására. Az egyetlen jogalap az, hogyha súlyos fenyegetettség alatt van a belső biztonság, vagy a közrend. Olyan esetekről beszélünk, amikor masszív bevándorlási hullámokat lehet, arra lehet számítani, de ez még önmagában a határellenőrzés visszaállítását nem indokolja a 23 A körülírja, hogy milyen helyzetértékelést kell végrehajtani a tagállamnak, mielőtt ideiglenesen visszaállíthatja a határellenőrzést, és megállapíthatja, hogy ez szükséges és arányos intézkedés. Bizonyítania kell, hogy súlyosan fenyegeti valamilyen esemény a belbiztonságot vagy a közrendet. Többen említették azt az érvet, hogy kettős mércét alkalmazunk olyan országok szempontjából, amelyek most még nem Schengeni tagok, illetve azok tekintetében, amelyek már Schengeni tagok. Erről már szólt vita ebben a bizottságban is, de a bizottság szempontjából nincsen itt különbség. A Schengeni aki Schengeni országokra is vonatkozik, illetve a Schengeni térséghez csatlakozni kívánó országokra is volt, aki említette az irányelveket is, amelyekről a közleményben beszélünk, az úti okmányokról és egyéb dokumentumokról. A tagállamokkal a nyári szünet előtt egy egyeztetést tartottunk arról, hogy az iránymutatás hogyan támogathatja a Schengeni vívmányok végrehajtását. Továbbra is egyeztetünk erről a tagállamokkal, és reméljük, hogy még évvége előtt ennek az egyeztetésnek eredménye is lesz kézzelfogható eredménye, és mielőtt visz, átadnám a kollégámnak a szót, azt mondanám, hogy itt nem arról van szó, hogy a tagállami szuverenitás és a bizottság hatásköre verseng egymással. A tagállam feladata, hogy megállapítsa, hogy a belső biztonságának vagy a közrendnek van-e valamilyen súlyos fenyegetettsége, a tagállam felelős a az állampolgárai biztonságáért, de a belső határok ellenőrzése nem biztos, hogy ennek a legalkalmasabb eszköze. Nyilván nem akarunk a tagállami belügyi és rendőrségi feladatok ellátásába beleavatkozni. A kollégámnak átadom a szót, nagyon hasznos volna, hogyha ő előadná, hogy hogyan működik ez az eljárás, a döntéshozatal, a bizottság részéről, illetve a tagállam bevonásával és a parlament bevonásával. Igen, kérem, hogy röviden szóljon. Köszönöm szépen. A komitológiai eljárások és a végrehajtási aktusok elég sajátos állatfajták. Az egyik eljárás, a vizsgálati eljárás, amelyek a, olyan esetekben, mint például a NATO csúcs, vagy valamilyen labdarúgó mérkőzés, ilyen esetekben visszaállíthatók a belső határenőrzések, ilyenkor a parlamentet tájékoztatni kell, a végrehajtó intézkedések, amelyek a 182-es rendeletben szerepelnek, meghatározzák, hogy a tanácsot és a parlamentet is tájékoztatni kell a bizottság, csak akkor hajtja ezeket végre, hogyha a minősített többség támogatja ebben hogyha a minősített többség arról szól, hogy ne járhasson el így a bizottság, akkor ezt nem is teheti meg. Ami a, a sürgősségi eljárást illeti, öt nap után órákon belül a bizottság döntést tud hozni, nem, szó sincs arról, hogy 6 hetet igényelne ez. Néhány óra alatt a bizottság tud dönteni arról, hogy meghosszabbítsa a határellenőrzések visszaállítását, és hogyha a szakbizottság nem ért ezzel egyet, akkor nem alkalmazható továbbiakban ez az intézkedés. Volt néhány eset a határvédelmi kódex elfogadása óta 26 ilyen eset volt, részletesen vizsgáljuk ezeket az eseteket és öt olyan esetet találtunk, amikor azonnal intézkedésre volt szükség. Egyetlen esetben sem fordult elő az, hogy az öt napnál tovább alkalmazták volna a határellenőrzést. Ezért javasolta a bizottság az öt napos időszakot. Úgy gondoltuk, hogy ez megfelelő időszak azzal, hogy ezt szükség szerint meg is lehet hosszabbítani. Coelho úr. Thank you so much, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy egyértelműen fogalmazzak. A javaslat, a bizottság részéről érkező javaslatok jó úton haladnak. Köszönöm a bizottságnak a kezdeményezést, de természetesen vannak bizonyos részletek, amiket jobban ki kell dolgoznunk. Szeretném hangsúlyozni, amit kollégáim már kifejtettek a kettős mércékről köszönöm a bizottságnak a reakcióját, de úgy gondolom, hogy egyértelmű kell, hogy legyen. Nevezetesen arról, hogy nem fogjuk elfogadni a kettős mércét a tagjelölt országokkal kapcsolatban, illetve azokkal, amelyek már most a Schengeni övezet tagjai. Engedje meg, hogy két perc erejéig visszatérjek egy másik pontra. Mire törekszünk? egy olyan értékelő rendszert szeretnék, egy olyan értékelési rendszert, amely működik, mert többen a felszólalók közül véleményem szerint nagyon jogosan rámutattak arra, hogy a társértékelő jelentések, ezen értékelések nem működtek, hiszen minden tagállam kikerülte azt, hogy kötelezően vonatkozzanak rá a szabályok. Tehát egy olyan rendszerre van szükségünk, amely bevonja az Európai Bizottságot is, amely bevonja a Frontex ügynökséget, és össze kell kapcsoljuk az összes szakértelmet annak érdekében, hogy működjön ez a rendszer. Ha azt akarjuk, hogy működőképes legyen ez a rendszer, akkor ki kell térnünk erre a kérdésre, nevezetesen arra, hogy mit teszünk majd akkor, ha egy tagállamban probléma merül fel. Jelen pillanatban, ha értékelünk egy súlyos helyzetet, hogyha egy ilyen súlyos probléma merül fel egy határon, akkor semmi sem történik, mert nincs eszközünk az arra, hogy a tagállamot reagálásra késztessük. Vagyis egy olyan rendszert kell teremtenünk, amely által ez a tagállam, ha egy olyan információt kap, amelynek az a lényege, hogy az általa irányított külső határ nem biztonságos, akkor ezt a problémát meg tudjuk oldani. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy az első reakció egy pedagógiai megközelítés kellene, hogy legyen, nevezetesen az Európai Bizottság, a Frontex, az Európai Unió segítsen a tagállamnak, hogy megoldja ezt a problémát. De szembe kell néznünk azzal a problémával, hogyha minden félre sikerül, és a probléma továbbra is fennáll fennáll egy biztonsági probléma, amely nem csak azt az országot sújtja, hanem az összes tagállamot. Hiszen a külső határok ellenőrzése kapcsán, ha probléma merül fel egy országban, akkor ez egy biztonsági probléma, amely az egész Schengen övezetet sújtja. Éppen ezért szembe kell néznünk azzal a helyzettel, amelyben szükséges lehet a határellenőrzések bevezetése. És Elcsi úr megemlítette, hogy ez egy ideiglenes és rendkívül intézkedés kell, hogy legyen, csak egy bizonyos időtartamig, amíg sikerül megoldani a problémát. És Enciu úr nézetét osztom abban a tekintetben is, hogy számomra sem egyértelmű, hogy valóban a komitológia a legjobb megoldás. Osztom a két a tekintetben. Elnök úr, a mi problémánk szerintem az lesz, amit Buzutil úr is megemlített. Ő ugye felvetette azt, hogy a közösség, az unió hogyan lesz képes orvosolni egy olyan problémát, amely a belbiztonságot fenyegeti egy tagállamban. Azt hiszem ez a tényleges probléma és véleményem szerint érdemes lenne ezt alaposan fontolóra vennünk. Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Először is, nem tudom, hogy ezt a lépést kell -e, hogy megtegyük, vagyis, hogy elfogadjuk, hogy a közösség legyen az, amely egy tagállammal felmerülő problémát megold, hiszen a bizottság is emlékeztetett arra, hogy a közbiztonság fenntartása továbbra is minden egyes tagállam belső hatásköre. Másodszorban pedig meg kell nézzük azt is, hogy jelen pillanatban minden tagállamnak jogában áll 30 napig bevezetni a határellenőrzéseket. Lehetőség nyílik arra, hogy ezt meghosszabbítsák, ahányszor csak szeretnék. Kérdés, hogy észszerű-e azt feltételezni, hogy a tanács elfogadja majd, hogy ezt egy öt napos időtartamra korlátozzuk, és ha ennél hosszabb időtartamra kívánják ezt meg ö, hosszabbítani, akkor az Európai Bizottság jóváhagyása szükséges. A tanács talán ezt el fogja fogadni majd? Szeretném hangsúlyozni, hogy a Schengeni értékelés kapcsán közösségi megoldást kellene alkalmaznunk, de egy olyan megoldásra van szükségünk, amelyet, vagy az, e amelyet az Európai Parlament és az Európai Tanács is elfogad, mert hogyha túl határozottan küzdünk, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a végén semmit sem nyerünk, hanem mindent elveszítünk. Elvész majd egy olyan közösségi megközelítés, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy megerősítsük a Schengeni térséget. Megoldásokra van tehát szükségünk. Volt valaki, aki Norvégiára emlékeztetett bennünket, arra, ami Norvégiában történt. Ez egy nagyon jó példa egyébként. Norvégiában a norvég hatóságok bevezették két napra, ha nem tévedek, tehát 48 órára a határellenőrzéseket, azért, mert nem voltak biztosak abban, hogy mi történt. Nem tudták, hogy egyetlen gyilkossal állnak szemben, vagy egy bűnöző szervezettel. Éppen ezért kellett bevezetni a határőrzéseket, és ezzel mindenki egyetértett. Két nap elteltével már tudták, hogy egy valaki volt az elkövető, akit el is fogtak, és a határ ellenőrzéseket ismét törölték. De mi történt volna akkor, ha nem tud, találták volna meg az elkövetőt ott az országon belül, vagy ha nem tudták volna kellőképpen értékelni azt, hogy vajon egy bűn szervezettel állnak-e szemben, ha mondjuk két vagy három hétre lett volna szükségük, vagy egy hónapra, mert a bizottság által javasolt rendszerrel az Európai Bizottsághoz kellett volna fordulniuk engedélyért és hogyha tanács kellett volna, hogy meghozza a döntést, hiszen Norvégia nem tagja az EU-nak, akkor nem tudtak volna dönteni arról, hogy a saját határaik ellenőrzését visszaállítsák. Ez azt jelenti, hogy itt különböző helyzetekről van szó, és ezeket nagyon alaposan tanulmányoznunk kell. Elnök úr, egy közösségi megoldásra van szükségünk, egy közösségi megközelítésre, ezt egyértelműenek tartom. Minden egyes tagállam esetében semleges értékelésre van szükségünk. Az európai intézmények, főként az Európai Bizottság a Frontex támogatásával és a parlament támogatásával arra kell, hogy kötelezzék a tagállamokat, hogy kövessék a Schengeni előírásokat, de jóvá kell hagynunk ezen megoldásokat vagyis egyensúlyt kell tartanunk. És remélem, hogy itt a Libe bizottságban sikere tudjuk mindezt majd vinni a tanácsal együtt. Köszönöm, köszönöm szépen, Kolgyó úr. Szokás szerint nagy késésben vagyunk. Látom, hogy van, aki nem értett egyet Kolgyó úr érvelésével és láttam, hogy Boszkurt asszony jelentkezett, de ugye a vita során a, az előadója az utolsó szó, tehát ha további pontosítást kérne, akkor 30 másodpercet tudok biztosítani önnek, és utána Coelho úr kapja meg az utolsó szót, mert ugye, ha jól tudom, akkor hozzáintézni a kérdését, mert az érvelés során merült fel ez a kérdése. Nem, nem Coelho úrnak szerettem volna egy kérdést feltenni. A bizottság nem válaszolt a kérdésemre, úgyhogy ez volt igazából a felvetésem elnök. Rendben, hát akkor a bizottságnak szól a kérdés, akkor azt javaslom, hogy írásban kérje ennek a kérdésnek a megválaszolását. Ez persze mindig lehetséges, de akkor kérdés, hogy miért vagyok itt. Itt vagyok, meghallgatom, a kérdéseket felteszem azokat, de ha nem kapok választ, akkor mi értelme van ennek az egésznek? Elnök, megismételni akkor a bizottsághoz a kérdését, hát ha a bizottság nagyon pontosan, röviden tudna erre válaszolni? Hát a kérdésem, hollandul tettem ezt fel, ugye az új javaslat mellett a Schengeni határellenőrzési kódex, a 2006-os kódex módosítására vonatkozóan is van egy javaslat. Én nyomon követem ugye ezt az anyagot, és ha már vannak új javaslatok, akkor szeretném tudni, hogy a Schengeni határ ellenőrzési kódex is módosul-e hiszen lesznek változtatások, az egyik ugye technikai változtatásokra vonatkozott, de ha már a tartalom változik, akkor talán a többi is. Ez volt az egyik kérdésem, a másik pedig arra vonatkozott, hogy a bizottság hogyan kívánja majd biztosítani azt, hogy a tagállamok ne használják fel ürügyként azt, hogy ne őrizzék a határaikat, ne ellenőrizzék a határokat, hiszen mindig lehetséges visszaállítani a határ ellenőrzéseket. Elnök, rövid választ kérnénk Mooshammer asszonytól. Köszönöm szépen. Hát gyakorlatilag abban a térségből származom majdnem. Nos, nincs átfedés a javaslatok között a 2011-es márciusi javaslatokról, itt ugye technikai módosításokról van szó, míg itt politikaváltoztatások vannak terítéken. Az egyetlen esetleges átfedés az az volt, hogy a 2006-os javaslatban, a 2006-os kódexben, ugye ezt ki, hozzáigazítottuk a Lisszaboni, a Lisszaboni szerződéshez, illetve a delegált aktusokhoz, éppen ezért a bizottságot eltöröltük, de ez most ismét bevezetésre került. Ettől eltekintve azonban eljárásbeli kérdésekről van szó, tehát nincs átfedés. Ami pedig azt az érvelését illeti, hogy hogyan fogja a bizottság garantálni azt, hogy a tagállamok mindent megtegyenek határok ellenőrzése érdekében, nos a tagállamok kötelezettsége ez, minden támogatást ehhez megkapnak, technikai és pénzügyi támogatást egyaránt, és a határellenőrzések bevezetése, ez csak utolsó megoldás lehet rendkívüli esetekben, és azt hiszem, hogy így tudjuk biztosítani a, tudunk biztosítani mindent. Köszönöm szépen Mószámen asszonynak ezt a pontosítást és a rövid magyarázatot. Akkor átérünk a következő napi rendi pontra. Kesmen urat hallgatjuk meg a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről. Mindannyian emlékeznek arra, hogy volt ugye egy bizottsági javaslat 2008-ban, azután módosítások születtek 2009-ben, majd hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, aztán megszületett a jelentéstervezet második változata, és Cashman úr fog tájékoztatni bennünket erről. A módosítások előterjesztésének határideje pedig október 10-e, ami hamarosan itt van, és novemberben szavazunk. Majd Cashman úr, a szó. Thank you. Uh, President, can I ask how long we have for this? Uh... Elnök úr, mennyi idő maradt? Fél óra a terv, de hát uh, ugye ez nem a végső napi rendi pontunk a koordinátorok ülés előtt. Ha minél rövidebb, annál jobb. Köszönjük szépen. Igyekszem röviden, mint az ön válasz, olyan röviden válaszolni. 2008-ra kell visszatekintenünk. Időközben ugye szavaztunk a plenárison, a, elnapoltuk az első olvasati szavazást, és visszautaltuk a szakbizottsághoz. Ez volt a szokásos eljárás. A társ jogá, jogol, jogalkotásnál vannak ilyen nehézségek. Azóta nem nagyon történt semmilyen elmozdulás a bizottság részéről, sem a tanács részéről. A bizottság nem állt elő módosított javaslattal, azonban azt hiszem májusban, idén májusban a bizottság egy második javaslatot fogalmazott meg, és azt követően, a politikai frakciók vitáit követően a politikai frakciók többsége úgy döntött, hogy a két javaslatot, a második javaslatot beépítjük az elsőbe, összevegyítjük őket, és így hozunk létre egy új jelentést, és én így is jártam el. Sefkovics biztos úr az elnökek értekezetéhez írt levelet, és én kopiként szereplek, és megkaptam ezt a levelet. Megfogalmazta aggodalmait Sacsokics úr, a 1047-es rendeletet módosítani kívántuk, ezt az aggodalmát fogalmazta meg a biztos úr. Ő, a biztos úr úgy gondolja, hogy csak az a Lisszaboni javaslattal, a másodikkal foglalkozunk, és később foglalkozunk szélesebb körű módosítással. A frakció többsége ezt helyesnek találta, és hogy lehetne elmondani. Tehát ez nem, meg, bocsánat, nem megfelelő, nem megbocsátható. Hogy magyarázzuk meg a polgároknak, hogy az egyetlen lehetőséget elszalasztjuk, hogy a 1047-es rendeletet módosítsuk. Ha megnézzük a 2006-os állásfoglalást, illetve a Sargentini Hauta jelentést, a többség elfogadta idén szeptemberben ezt a jelentést, a jogi szolgálattal megvitattuk azt a kérdést, amit a bizottság említett, és mi is, méghozzá a 15 per 3-os bekezdés a Lisszaboni szerződésben. A bizottság úgy gondolja, hogy ez nagyon fontos, hogy bekerüljön a rendeletbe, így lesz hatékony méghozzá az ügynökségek és testületekkel kapcsolatban, amelyeket az intézmények felállítottak. Az LKB, az Európai Bíróság, Frontex és a többiek tekintetében. Jogi véleményt, szakvéleményt kértünk a parlament tanácsától, és röviden azzal a világos válaszot értek vissza hozzánk a jogi szolgált részéről. A, megerősítették, hogy a 15 per 3-as, 15 per 4-es bekezdés közvetlenül rendelkezik arról, hogy az intézmények, testetek, ügynökségeknek meg kell felelniük a jogszabályoknak, amelyek a dokumentumokhoz való hozzáférést illetik az vonatkozó rendeletben. Nagyon fontos azt is elmondani, elnök úr, hogy a 44 per 4-es, amely a parlament teljes szabályzatát illeti, ha két vagy több javaslat származik a bizottságtól és vagy a tagállamoktól, ugyanazzal a jogszabályi céllal, ha egyszerre kerülnek a parlament elé, rövid időn belül, a parlament egy jelentésben foglalkozik velük. Az Életékes Bizottság jelentésében meg kell hivatkozza az eredeti szövegeket a módosítási indítványokban. Hát eh, a levelemben, amelyet az elnökök kétkezetének elküldtem, ezt az álláspontot fogalmaztam meg, illetve a jogi szolgálat javaslatát. Több módosítót terjesztettem elő, 53-at. Mindenki megtekintette már őket, minden nyelven rendelkezésre állnak. És ami az ígéretet illeti, a Sargentini Hauta jelentés alapján azt javasoltam, azt ígértem, hogy beépítem a már megszavazottakat, megfelelő korreláció van a két álláspont között, a az 53 módosítóból, amelyet előterjesztettem, 43 közvetlenül hagyja végre a Sargentin jelentés ajánlásait. Ennyi, biztos lesznek kérdések, mint említettem, köszönöm. A frakciók többsége támogat engem, ezt köszönöm. Tudom, hogy a néppárt a múlt heti ányék előadói ülésen kiderült, hogy a néppárti ányék előadó aggodalmakat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy túl messzire megyünk, de örömmel mondom, hogy a Sargentini Hauta jelentést másolom le, úgy tetszik, és az állásolások, illetve a parlament által elfogadott elsorgolásokat is. Köszönöm szépen, nagyon is összeszedett és gyors bemutatóját. Mielőtt meghallgatjuk Zommer asszonyt, a zárnyék előadót, talán megadhatnánk a tanács vagy a bizottság képviselőinek a szót, ha hajlandóak szót kérni. Tessék, a bizottság. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon röviden. A bizottság másként gondolkodik, mint az előadó a 15. cikk 30. 3. bekezdésének hatájáról, és erre a jelenlegi rendelet a Lisszaboni szerződéssel való kiegészítése, kapcsán nyitva, nyitva hagyjuk még az ügyet a 2008-as javaslat alapján, tehát a bizottság azt javasolja, hogy azonnal végre lehet hajtani a minimális követelményeket a szerződésben azzal, hogy a jelenlegi rendelet hatáját kiterjesztjük. Második szakaszban pedig a módosítási lehetőségeket vitatjuk majd meg, az alelnök is erről beszélt a plenáris vitán a Sargentini jelentéssel kapcsolatosan, és az a konferenciájára is ez a javaslat jutott el. tartamilag nem akarok jelenleg beszélni még a módosításokról. Köszönöm szépen, a lengyel elnökség kívánne szólni ezzel kapcsolatosan? Nem. Köszönöm. Akkor a képviselők közül először Szomer asszony, az árnyékeladó kíván szólni. Köszönöm, elnök úr. Először is a jelentéstevő azt írja az indoklásban, hogy minden frakció támogatta volna azt, hogy a, a második bizottsági javaslat beépüljön az elsőbe. Az új jelentés illetően az a helyzet, hogy az én frakcióm, a mi frakciónk világosá tette, hogy a mi prioritásunk az, hogy a rendeletet összhangba hozzuk az Európai Bíróság követelményeivel. Ez egy kicsit más tészta. Úgy gondoljuk, hogy a második bizottsági javaslattal foglalkozunk először, az első javaslatot később vegyük elő. Ezzel csatlakozom az a, ahhoz a véleményhez, az ugye az AFKA bizottság véleményéhez, amely azt mondja, hogy a két bizottság javaslat, a 2008-as és 2011 es két párhuzamos jogalkotási eljárás. Jó, hát rendben, van jogi ö, szakvélemény a jogi szolgálat részéről. Én kicsit óvatosabb lennék, nagyra értékelem persze a jogászokat. Nálunk Németországban van egy közmondás, talán más országban is van. Két jogász, öt vélemény. Hát ez különbözőképpen értelmezhető. Szefkovics biztos úrral, bizottsági alelnök úrral egyetértek, Kásman jelentés több pontot érint, amelynek nincsen közvetlen hatása a közvelemény dokumentumokhoz való hozzáféréséhez, tehát nem kapcsolódik. Itt összekeverednek dolgok, és ez egy problémát jelent számunkra. A mi frakciónk az intézményközi megállapodásokkal, vagy az ombudsman statutumával, nem lehet ebbe a jelentésbe, az, ebbe az új rendeletbe mindent berakni. Ami még ehhez hozzájön, és ami a verseny problémákat illeti, az adatvédelem, a magáncégek adatvédelme, ez olyas valami, amelyre mindig kellett, és figyeltünk is az Európai Parlamentben, hogy a szellemi tulajdonjogokról van szó, az IP-król, itt azért óvatosnak kell lennünk a közzététellel. Ide jön még ahhoz eh, az is, hogy azt mondja a bizottság, hogy többször vannak kérdések, és a adatok, amelyeket lehívnak, ezek nagyon átfogóak, 10 ezer és 50 ezer oldalnyi dokumentumokról is lehet szó, tehát ez nagyon is jelentős volumen. Nem is a mennyiségről van szó, a szöveg mennyiségéről, hanem a tartalmakról. Azt hiszem, itt egy kicsit jobb lenne talán külön szabályokat létrehozni a rendeleten kívül. Verseny esetekben az átláthatóságot támogatandó az új jelentés, minden, tehát nagyra értékelem a jelentéstevőt, nagyon jó dolgok vannak a jelentésben, ezt sosem vitattuk, de valóban az új jelentésben az van, hogy kicsit karcsúsították ezt a jelentést a korábbihoz képest, Alapvetően úgy gondolom, hogy kozmetikázás történt, csak a jelentéstevő nyilván nincs sok hatásnak kitéve, mert ezt már elmondtam neki tegnap az árnyék előadó, vagy korábban az árnyék előadó ülésén. A legnagyobb gond, ami a definíciót illeti, mik a dokumentumok, mi az információ, a terminológia kapcsán nem történt elmozdulás, továbbra is nem egyértelmű, hogy mit értünk ez alatt. Aztán, ami az egységes portált illeti a dokumentumokhoz való hozzáférés kapcsán, ez sem tartom, ez is egy nehéz, hogy óvatos volt, ez egy nehéz vállalkozás. A jelentés alapvetően nem nagyon változott, és az a benyomásom, hogy a jelentéstevő a tanácsot arra akarra kényszeríteni, hogy széles kontextusról tárgyaljon a tanács vele, azáltal, hogy mindkét bizottsági dokumentumot összevegyíti. Ez azt jelenti, hogy továbbra is vannak jogi problémák, amíg nincsen mm, egyesség. Aztán zárom gondolatomat. A Hautala jelentést támogattuk a népet részéről, nagyon is jól lehetett támogatni, Hautala asszonynal meg is tudtunk állapodni, kompromisszumra tudtunk jutni. Akarjuk az átláthatóságot, a közvélemény tájékoztatását, de nem lehet korlátlan hozzáférést garantálni, ez nem működik, szerintem ellenünk árasztva a dokumentumokkal, és továbbra is az a probléma, mi a helyzet a jogi eszközökkel. A legfontosabb szerintem az Európai Bíróság ítéletének végrehajtása, amely a 1047-es, 1047-es rendelet felülvizsgálatát teszi, felülvizsgálatát teszi szükségesé, és a második bizottsági javaslat foglalkozik ezzel a kérdéssel. Éppen ezért azt gondolom, hogy valóban az AFKO bizottságot vegyük alapul, csatlakozunk hozzájuk, kiemelten kell kezelnünk a második javaslatot, és nem szabad ahhoz ragaszkodni, hogy a 2008-as javaslattal együtt kezeljük. Attól tartok, hogy különben nem lesz megállapodás, ez többségi döntéshez tartozik. Szerintem elképzelhető, hogy ismét visszautalják a szabizottsághoz a plenári szavazás után, aztán nem teszünk semmit sem a közvélemény érdekében. Köszönöm szépen, Zommer asszony. Most pedig a vita. Megnyitom a vitát, Wikström asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok majd nagyon röviden beszélni, bár szerintem ez a téma, amiről nagyon sokat és nagyon alaposan kellene vitázni ebben a házban. Üdvözlöm Cashman úr munkáját, és egyetértek azzal az ambíciójával és céljával, amit kifejtett, és támogatom az a javasolt módosítások többségét. Mindannyiunknak fel kell magunknak tenni a kérdést, ki a gazdája ezeknek a dokumentumoknak az európai képviselők, parlamenti képviselők, a politikusok általában, vagy az EU gépezetének bürokratái, vagy pedig az állampolgárok a jogszerű tulajdonosai vagy gazdái ezeknek a dokumentumoknak, hiszen rájuk vannak hatással Mindent meg kell tennünk, ami lehetséges, hogy növeljük az átláthatóságot véleményem szerint. Egyetértek, örömmel értek egyet Kesmen úrral, hogy még többet kell tenni ennek érdekében. Egy kérdéssel külön szeretnék foglalkozni a Luxemburgi Bíróság a rendelet alkalmazásának első éveiben nagyon átlátható gyakorlatot folytatott, de az elmúlt években az átláthatóság úgy látszik csökken, és ez nem jó irány sőt aggasztó. A bíróság lehetővé teszi a bizottságnak, hogy általános előfeltételezésekből induljon ki a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében. Ez azt jelenti, hogy ha úgy döntenek, hogy bizonyos kategóriába tartozik egy okirat, az intézmények abból indulhatnak ki, hogy titkosítani kell az adott iratot. Ez teljes mértékben ellentmond a rendelet szellemének a 2001-es rendeletről beszélek. Éppen ezért üdvözlöm Kesmen úr módosítási javaslatát, vagyis hogy a biztos, bizottsági módosított töröljük, vagyis hogy bizonyos dokumentumokra ne vonatkozzon ez a rendelet, sőt, tovább mennék, az intézmények számára kötelezővé kellene tenni, hogy minden eh, ilyen kérelmet egyedi alapon bíráljanak el. Köszönöm szépen, azt hiszem ennyit tudok csak egyelőre elmondani, és majd folytatjuk még a témát. Köszönöm szépen. Persze egyetértünk, eh, erről a témáról sokat kell beszélni, megérdemli a vitát és a beszélgetést, és már részletesen tárgyaltuk is egyébként eh, az eddigiekben és pontosan emiatt az Európai Bíróság miatt az a e- legutóbbi európai parlamenti határozat miatt Szargentini asszony jelentésével kapcsolatosan és a Cashman jelentéssel kapcsolatosan már foglalkoztunk ezzel a témával, és fogunk is foglalkozni, de Jong úr, köszönöm szépen, elnök úr. Csak a pontosság kedvéért. Én is árnyékelőadókont veszek részt ebben a vitában, nem a szabad vitában. Elnézést mondja az elnök, valóban így van. Ami a tartalmi kérdéseket illeti. Igazából soha nem értem ezt a vitát, sokszor elhangzanak az érvek mindkét oldalról, de minden euróbarométerben azt látjuk, hogy a közvélemény egyre inkább elfordul az Európai Unió gondolatától, és ez sajnálatos. Nagyon sok olyan dolog van, ami az állampolgárok érdekét szolgálja, és vannak olyan állampolgárok vagy csoportok, akik többet szeretnének tudni a döntéshozatalról, kezdeményezéseket indítanak, tehát erőfeszítéseket tesznek, hogy kérjenek valamit, és az Európai Unió aztán azt mondja, hogy ez mind titkos, és nem kaphatják meg az információkat. Ez alapvető nehézség és ezért úgy gondolom, teljesen egyetértve Michael cashman és Wikström asszonynal, hogy nagyon lényeges, hogyha az Európai Uniót építeni szeretnénk, akkor nagyon nyitottnak kell lennünk, és vannak még olyan fogalmak, amelyeknek még mindig homályos a meghatározása, vagy nehézkes. És az én frakcióm talán még az ellenkező irányba is el tudna lépni, mi azt mondjuk, hogy vannak olyan fogalmak, amelyek olyan értelmezést is lehetővé tesznek, amelyek megakadályozzák az információhoz való hozzáférést, ezért ezeknek a fogalmaknak a tisztázására is szükség van. Általánosságban egyébként támogatjuk a jelentést természetesen. Két másik kérdést már korábban is említettem, amikor erről a kérdésről volt szó korábbi alkalmakkal. Kicsit aggaszt eh, az állampolgárok számára jelentkező költség, ezeket a területeket eh, kritikusan meg kell vizsgálni, illetve felmerül az a probléma is, hogy nagyon pontosan kell meghatározni a kérelmeket, hogyha valódi párbeszédet akarunk az állampolgárokkal, akkor nem szabad nagyon megnehezíteni a kérelmek beadását, még ha nem is tudja a dokument számát, vagy hogy létezik-e a dokumentum, azért kérdéseket fel kell tudjon tenni, és ez az intézmények feladata, hogy ezt a lehetőséget biztosítsuk, és az információkat megadjuk. Még egyszer elismétlem, egyet értek, és elégedett vagyok az jelentéstevő munkájával, és nagyon sok sikert kívánok neki. Köszönöm szépen, Alfano asszony, ha jól tudom, ön is a liberálisok nevében árnyék előadó. Igen, köszönöm. És szeretnék köszönetet mondani Kesmen úrnak is. Nagyon sokat dolgozott az átláthatóság érdekében, illetve a közvélemény tájékoztatása érdekében. Hogyha nem tudunk lehetőséget biztosítani az állampolgároknak arra, hogy tájékozódjanak arról, hogy itt miről beszélünk, miről döntünk, akkor megszűnik a demokrácia. És még inkább elveszítjük a közvélemény támogatását. Egyre jobban elfordul a közvélemény a politikától, sajnálatos módon. Az európai választások alacsony részvételi mutatói is ezt bizonyítják. Támogatom azt az elképzelést, hogy mindkét bizottsági javaslattal kapcsolatosan egyszerre nyilvánuljunk meg az átláthatóság, a korrupció elleni harcban is nagyon lényeges szempont, én most dolgozom egy jelentésen, amelynek a témája a szervezetbűnözés Európában, Strasbourgban a szakbizottság előtt volt múlt héten, és sok bekezdés pontosan a korrupció elleni harccal foglalkozik. Néhány módosító indítványt is szeretnék benyújtani, arra nézve, hogy az európai források felhasználásával kapcsolatosan fokozottabb átláthatóság érvényesüljön. Az, hogy a közvélemény hozzáférjen a dokumentumokhoz, ennek a biztosítása pontosan arra jó, hogy megmutassuk az állampolgároknak, hogy az európai ügyeket az európai állampolgárok érdekében igazgatjuk. Before turning back to Mr. Cashman. Intfeld asszony, és azután Cashman úr két észrevétel, elnök úr. Először is eh, Szomer asszony elmondta, hogy nem szabad korlátlan hozzáférést biztosítani a dokumentumokhoz, ezt senki nem javasolta, de a tapasztalatból tudjuk, hogy eh, a kormányok gyakran visszaélnek a titkosítási szabályokkal, nem az érdekek védelme eh, miatt, hanem szeretnék elfedezni a tevékenységük bizonyos szempont, bizonyos részeit. Nézzük a Wikileaks esetet, vagy a CIA fájlokat. A Wikileaks eljárása nyomán vannak dolgok, amelyeket titkosnak nyilvánítottak, lehet, hogy jogból, de volt olyan is, amikor bizonyos kormányok hibát követtek el, vagy illegális tevékenységet folytattak, és ezt akarták elfedezni valós és konkrét példákat is szeretnék hozni, ami egyébként kapcsolódik a következő témához, az európai terrorizmus finanszírozás elleni program. Ezzel kapcsolatosan az amerikaiakkal a bankadatok átadásával kapcsolatos megállapodást kötöttünk, ez a SWIFT megállapodás, és a tárgyalások előtt a tanács jogi szolgálata kiadott egy jogi véleményt amelynek a témája az, hogy mennyire megfelelő, vagy mennyire helytálló az, hogy megkezdjük ezeket a tárgyalásokat. Felhívták a figyelmemet erre a dokumentumra, és kértem, hogy ezt tegyék közzé. Úgy gondolom, hogy ez nagyon releváns a megállapodás szempontjából, de nem adtak hozzáférést a dokumentumhoz, nemhogy nem tették közzé és végül a bírósághoz fordultam, most az Európai Bíróság előtt van az ügy. A tanács azzal érvelt kezdetben, hogy nem tudjuk nyilvánosságra hozni a dokumentumot, mert aránytalan zavart okozna az USA-val folytatott tárgyalásokban, és a kapcsolatainkat megzavarná, ezért nem tették közzé ez érv, én nem tartom megalapozottnak, de ezzel érveltek, de nagyon érdekes, hogy múlt hónapban, amikor volt ezzel kapcsolatosan egy meghallgatás, a tanács új érvelést talált, és most azt mondták, hogy nem tudjuk nyilvánosságra hozni a dokumentumot, mert most már egy EU TFTP-re van javaslat, és ez a dokumentum releváns a folyamatban lévő javaslatra nézve, ezért titkosan kell kezelni ha van egy olyan demokrácia, ahol vannak információk egy jogszabályjavaslattal kapcsolatosan, nem, hogy nem titkosítani nem kellene, hanem ezt nyilvánosságra kellene hozni az állampolgároknak, joguk van tudni ezeket az adatokat. Szándékosan visszatartanak nyilvánosságra számotartó információkat tőlünk, és ezzel a parlamentnek fel kellene lépnie. Úgy vélem, hogy ez visszaélés a szabályokkal való visszaélés, és ezt szerettem volna kifejteni. Mr. az... úr jelentéstevőként kapja meg az elszót. Köszönöm szépen. Ki kellett volna emelnem, mert Zomer asszony említette Sefkovics biztos urat, Buzacsagi alelnök urat, azt mondta, hogy egyetért vele abban, hogy a módosítóim tovább mutatnak Sefkovics úr szeptember 26-i levelében korábbi jelentésemre hivatkozik, amely korszerűsödött, amit korszerűsödöttem, amikre hivatkozott, azok most már okafogyottá váltak. Hivatkozhatott, hivatkozhatott volna az új jelentésemre, amely már szeptember 1 óta az interneten hozzáférhető szeretném elmondani a Lisbonizáció kapcsán. Nem volt Európai Bírósági ítélet ezzel kapcsolatban. Egyáltalán nem. Tehát most azt mondani, hogy meg kell felelnünk bírósági ítéletnek, ez tényszerűen helytelen. Egyetetek Szomer asszonyal abban, hogy igen, ami a jogi vélemény, szakvéleményt illeti. Nem vagyok jogász, de egy jogi szakvéleményt figyelembe veszek, elfogadom vagy elutasítom. Ezáltal politikai irányt változt, vagy választok. Ezt teszem itt. Érdekes módon örömmel elmondom, a mi jogi szolgálatunk egyetért az én álláspontommal. De felkészültem politikailag eh, erre az út, vagy erre ezt az utat választottam. Ez politikáról szól. Arról van szó, hogy ezt a jogot elősegítjük az Európai Bíróság joggyakorlatával összhangban. Az állásfoglalási indítványainkkal összhangban, amelyeket a tisztelt ház elfogadott. A politika arról szól, hogy ezt beépítsük a rendeletbe. Ahogy de Jonge úr és Fiksam asszony említette, és Alfánó asszony, most, legalább most igazán el kell magyaráznunk az állampolgároknak, hogy mit csinálunk és miért tesszük azt. Még egyszer, de Jonge úr, Zamera asszony, ha a megközelítésem nem volt világos, én együtt szeretnék önökkel dolgozni. Teremtsünk világosságot. Tudom, lesznek pillanatok, amikor nem ugyanazt az állásmódot képviseljük. De nézzük meg, mit lehet javítani azon, amit én bemutattam. Zomer asszony. Nem mondtam az elején, hogy az összes frakció világosan fogalmaztam. Azt mondtam, a frakció többsége. Én hivatkoztam arra, hogy a néppárt nevében önnek vannak ö, fenntartása, tehát van egyfajta távolság ö, ön és köztem. Ha én arra kényszerítem a tanácsot, hogy tárgyalásokat folytasson, végre, hát valakinek valamit tennie kell mert kudarcot vallottak minden szinten a tárgyalások során. Nem szabad elfogadnunk a titkosság vélemét. Nem lehet dokumentum kategóriákat elfogadni. A rendeletet alkalmaznunk kell. Kivételes, kivet, következőképpen a négyes cikkeit. A dokumentumot akkor kell figyelembe venni, amikor kérik, hogy tegyék közé, ha nem lehet közé tenni, a kivételek miatt, egyike miatt, vagy azért, mert a közérdek nem támogatja ezt, akkor ezt el kell magyaráznunk. Nincs tehát, nem létezik a titkosság véleme. Én szívesen foglalkozom a definíciókkal. Ha sikerül egy egységes, egyablakos rendszert kidolgozni, ahol a dokumentumokhoz való hozzáférést be lehet vezetni, ha van egy nyilvántartás, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy öm, végig pásztázzák a dokumentumokat az interneten. Mi hozzáférést akarunk teremteni számák, számokra, újságírók, civil szervezetek számára. Egyetértek Szofival a tapasztalatával ezzel kapcsolatban, ami a hozzáférést illeti a dokumentumokhoz, a papírokhoz, a megállapodásokhoz, amelyek a jogalkotás alapját képezik, sokszor megtagadják tőlünk ezen dokumentumokhoz. Most 2001-ben, eh, ha a parlament nem építette volna be az eredeti rendeletbe az, hogy legyen intézményközi megállapodás a hozzáférés illetően, akkor, akkor az intézményközi megállapodás nem jött volna létre. A bizottsághoz intézem. Mark Mays vele dolgoztam évek óta. Nagyra tartom, nagyon szeretem, kedvelem, de ebben a bizottságban emlékszem az előző módosítóknál, mikor a hivatkozásokat bevezettük a TFEU-ról, a 15-ös cikkéről eh, szóltunk, azt mondták nekünk, ilyen módosítóra nincs szükség. A Lisszabon egész kérdésével, nem tudom mi volt a pontos kifizés, majd egy ilyen gyűjteményben foglalkozunk ezzel. Szöveggyűjteményben. Ha a liszabonizáció annyira fontos lenne, a bizottság miért várt 18 hónapig, hogy előjöjjön ezzel? Világos volt, hogy a parlament időt szentel majd annak, hogy tárgyalásra bírja a tanácsot. Én a tanácsot, és itt ülő kedves képviselőket arra emlékeztetek, hogy mi közvetlenül vagyunk megválaszolva azért, hogy ezt tegyük társjogalkotóként és azt gondolom, hogy a parlament, nem fogadom, hogy a parlamentet nem veszik figyelembe, hogyha a 27 tagállam úgy gondolja, csak valami tehernek tekintenek minket, minket közvetlenül választanak meg, és a szerződések egyre több hatáskörrel, társjogá, jogalkotási hatáskörre ruháztak fel minket, ne ön jogalkotók vagyunk. Ha a szenvedély elragad, a mediterrán vérem átüt. Thank you, thank you, Köszönöm szépen, Kesmen úr. Hát nagyon nagy késésben vagyunk, Zomer asszony, kérem nagyon röviden szólaljon fel, mert Príbe úr itt van, és ez az utolsó napi rendi pontunk a koordinátorok ülése előtt. Mindig panaszkodnak ugye arra, hogy hát elnök úr, hát nem tudja hány óra van, úgyhogy kérném röviden, röviden, rövid leszek. Még egyszer szeretném nyomatékosítani, hogy itt nem arról van szó, hogy a nyilvánosság elől elzárjuk a dokumentumokat. Parlamenti demokráciákban élünk, választott képviselőkkel, a nemzeti, regionális parlamentekben is, itt az Európai Parlamentben is. Az ülések dokumentumai hozzáférhetők bárki számára, és itt a parlamentben született dokumentumokat, ugye hozzáférhet ezekhez bárki, nyomon lehet követni az üléseket az interneten keresztül, az európai szintű parlament a legdemokratikusabb, és a liberálisok közül egy kollégánk azt mondta, hogy a korrupció csak az átláthatósággal győzhetjük le. Én is ellenzem a korrupciót, és én is szimpatizálok a lobby nyilvántartásokkal. Én is ezzel nagyon pozitív tapasztalatot szereztem, úgyhogy mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Például, hogy abból a szempontból, hogy hogyan közelítsük meg a nyilvánosságot. De úgy gondolom, hogy az európai intézmények e, európai intézményeket ne vádoljuk azzal, hogy elzárják a dokumentumokat a nyilvánosság elől. Vannak olyan dokumentumok, amiket a tagállamokra kell bízni hogy mi az, amit ők készek nyilvánosságra hozni, de nem azért, mert egy tagállam a tanácsban tag, ezért nem kell még mindent nyilvánosságra hozni. Tehát átláthatóság igen, tehetünk többet a e tekintetben, valóban az Európai Bíróság ítéletét figyelembe kell vegyük persze, és a Lisszaboni szerződésben foglaltakat követnünk kell az átláthatóság tekintetében is, de azt hiszem, hogy nem szabad kölcsönösen azzal vádolnunk egymást, hogy valaki elzár dokumentumokat mások elől, más pedig ezt ellenzi. Köszönöm, Zomer asszony, de kérem azért ne nyissuk meg ismételten a vitát. Persze Kesmen úr, önt illeti meg az utolsó szó joga. Csak azt szeretném ugye a jegyzőkönyv véget is felvetni, hogy igen, az előadója az utolsó szó. Nagy mértékben egyetértek azzal, amit Zomer asszony mondott, ő ugye ismertette a nézeteit, nem feltétlenül értek ezzel egyet, de itt valóban rajtunk múlik, az intézmények tárgyalnak arról, hogy a politikai akaratot és az intézmények akaratot is felhasználják annak érdekében, hogy a többi intézmény is részt vegyen a tárgyalásokban. Köszönöm és köszönöm, hogy ilyen röviden fogalmazott. Most pedig itt az ideje annak, hogy emlékeztessünk mindenkit arra, hogy a módosítások benyújtásának határideje október 10 és novemberben kerül sor a szavazásra, tehát nincs további késlekedés. Príve úr érkezett el, és tájékoztat bennünket a TFTP megállapodásról, illetve ennek a megállapodásnak a fejleményeiről. Ezt ugye az Egyesült Államokkal kötöttük, és tájékoztat bennünket most röviden úgyhogy meg is adom neki a szót. Elnök úr, köszönöm szépen, és köszöntök mindenkit, hölgyeim és uraim. Tisztában vagyok azzal, hogy kevés az időnk, úgyhogy eh, a tervezetnél rövidebben szólalnék fel. Mindenki megkapta ezt a közleményt, amelyet kidolgoztunk. Miután ugye az EU-USA TFTP megállapodást eh, megtárgyaltuk, és márciusban eh, jóváhagytuk. Ezzel kapcsolatban ugye született egy nyilatkozat. Ez mindenki előtt megvan. Európai eh, terrorizmus finanszírozásának felderítésére szolgáló rendszerről van itt szó. Azt hiszem, hogy két iránymutatást kell szem előtt tartanunk. Először is azt, hogy milyen eszközre van szükségünk, ha egyáltalán szükségünk van európai szinten egy célból valamilyen eszközre, és ami a finanszírozását illeti, valamint eh, hogyan tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy minél kevesebb eh, személyes adatot továbbítsunk harmadik országoknak. A közlemény részletesen leírja azt, hogy milyen funkciója van egy ilyen EU-USA-TFTP megállapodásnak, felvázolja a fő elveit is, a választható opciókat, és azt, hogy az adatvédelem mennyire fontos egy ilyen rendszernél, az adatok biztonsága, tárolása, és leszögezi azt is, hogy a amennyiben lehetséges, a már létező struktúrákhoz kell folyamodni. Természetesen a közlemény rámutat erre, és ugye nekünk is most a költségvetési megszorítások időszakában nekünk is foglalkoznunk kell a pénzügyi vonatkozásokkal. Persze egy ilyen rendszer azért nem annyira drága, de akkor is komoly költségvetési forrásokat igényel megpróbálunk egy másik lényegi kérdést is megvilágítani ebben a közleményben, a hatályról van szó. Korlátozzuk-e a hatályt, ha egy ilyen rendszert választunk, felhasználjuk ugye az adatokat a terrorizmus leküzdésére, vagy pedig a határon átnyúló bűnözés céljából is felhasználhatóak legyenek ezen adatok. Ezt is meg kell vitatni. Továbbá azt is javasoltuk, hogy három opciót építsünk be ebbe a rendszerbe. Először is ugye kizárnánk pusztán egy EU, kizárnánk egy ilyen EU megközelítést, illetve egy pusztán nemzeti felhasználást. A fő kérdés persze a részletekben húzódik meg. Ezt önökkel meg kell vitatni, illetve a tagállamokkal is. Általános ugye az a nézet, hogy szükséges egy ilyen rendszer. Kérdés tehát, hogy valóban szükséges van-e egy, egy ilyen megállapodásra a harmadik országokkal megkötött megállapodások mellett. Tehát ez egy első lépés mindössze, ez a közlemény, ez nem egy bizottsági javaslat, és még csak nem is előlegezi meg azt, hogy egyáltalán szükségünk van egy ilyen rendszerre, vagy sem. Kell egy hatásértékelés, és ezt követően kell majd megfontolni azt, hogy előálljon a bizottság egy javaslata, vagy sem. Tehát ezen közlemény célja ebben a kezdeti szakaszban pusztán az, hogy megvitassuk azon kérdéseket, amelyeket felvázoltunk a közleményben. Köszönöm szépen, Príbe úr! a lényegre tért, úgyhogy akkor meg is kezdjük a vitát. Álvaro úr következik, az előadónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztában vagyok azzal, hogy milyen kevés időnk van, úgyhogy néhány pontra szerettem volna csak kitérni. Először is konkrétan arra, amit Pribe úr kifejtett, nevezetesen, hogy szükséges-e egy ilyen rendszer. Azt hiszem, hogy ez nem kétséges. Különböző szemszögből figyelve, ugye lehet, hogy valaki különböző politikai, lehet, hogy az emberek ugye különböző politikai pártokhoz tartoznak, de itt az adatok értékeléséről van szó minden bizonyal. A bizottság értékeli a helyzetet, de ez a megállapodás nem működik úgy, ahogyan kellene, főleg, hogyha az érintettek jogait nézzük, például az adatok törléséhez való jogot. A német adatvédelmi biztosnál már egy éve e, folyik ez az ügy, és nem tudjuk, hogy e, hova is tart. Tehát ez is jelzi, hogy valóban szükségünk van egy külön rendszerre, és e, ez egy frakciókon átnyúló ügy, mert azt hiszem, hogy amikor az adatok tömeges, át, tömeges továbbításáról van szó az USA-ba, ezt nem szeretnénk mert mi akarunk rendelkezni a polgáraink adataival, hiszen ők azok, akik tulajdonosai ezen adatoknak, tehát már csak ezért is szükségünk van egy európai rendszer. Aztán felmerül az a kérdés is, hogy ha szükséges egy ilyen rendszer, ehhez ugye hozzájárulhatunk, az Európai Parlament arra is utalt már, hogy az adatok kivonásával mi történik. Senki nem beszélt itt ugye egy európai TFTP megállapodásról, vannak olyan frakciók, amelyek szeretnének ilyet, ezt tudom, de az állásfoglalásban, amelyet a TFTP megállapodás kapcsán jóvá hagytunk, illetve az kapcsolódó dokumentumokban sohasem beszéltünk egy saját TFTP megállapodásról. A frakciók többsége úgy gondolom, hogy nem akar egy európai TFTP megállapodást, hanem egy olyan rendszert, amely alapján az adatokat kiemelhetjük. Itt egy szoftverről van szó, de azért eh, ezt ugye tudjuk, de azért eh, azt is tudjuk, hogy az ilyen szoftverrel is felmerül, kapcsolatban is felmerülhetnek problémák. Ami ennek a hordereit illeti, egyetértek azzal, hogy amikor a terrorizmusról beszélünk, ez a lényegi kérdés, ugyanakkor a szervezett bűnözés, kábítószer, csempészet, illetve emberkereskedelem szintén súlyos probléma, főleg az érintettek számára. Éppen ezért, ugye a többi kollega is feltételezem hozzá szeretne ehhez szólni, már csak annyit jegyeznék meg, hogy kívánatosnak tartom, hogy noha nagyra értékelem az erőfeszítéseiket, a bizottság erőfeszítéseit, ha már felvetik ezt a három opciót, mi kapcsolódik ugye leginkább ahhoz, amit a parlament kért. Hálásak vagyunk a, az opciókért, de számunkra az a lényeges, hogy hogyan tudjuk az adatokat kivonni, és milyen jogalapot akarnak választani a 16-os, a 87-essel együtt, ez ugyanis a közleményből nem derül ki, de köszönöm a türelmüket. Shadows. Hallgassuk meg az árnyék előadók, az Zibel asszony. Köszönöm szépen, néhány kérdésen próbálom rövidre fogni mondandomat. Kicsit sokkolt príbe úr kérdés az, hogy itt szükségünk van az egészre. Azt hiszem, hogy sok képviselő számára az, hogy legyen egy külön adat kivonási lehetőség, ez, ez fontos. Ez egyetlen intézkedés, amely segítségével meg lehet akadályozni, hogy tömeges adatokat adunk át az USA-nak. Ez egy nagyon lényeges pont. Ezt a kérdést feltenni értetetlen számomra. Ami a bizottság többi javaslatában irritál, az az, hogy túlmutat a mandátumokon. Az volt a kérésünk, hogy egy éven belül álljanak elő egy extrakciós törvényjavaslattal, ez ma mai napig nincs itt az asztalon, ehelyett olyan dolgokról beszéltünk, amikről sosem akartunk vitatkozni, és sosem akartunk a SWIFT megállapodáson túlmenni, most pedig erről is beszélünk, csak a terrorizmus finanszírozását akarjuk feltárni, vagy mást is. Hát én azt gondolom, hogy ezt a vitát nem ezzel az irányelvel kellene itt megnyitni, újra megnyitni kell-e új, bonyolult ügynökség, új épület, új számítógéppark. Már most is úgy van, hogy a SWIFT cég adja át az adatokat. El tudom képezni, hogy a szoftver a Swiftnél van, de az adatokhoz való hozzáférés, azok kivétele úgy kerül megszervezésre, hogy csak EU hatóságok jelenlétében lehet az adatokat kivonni, kiemelni és átadni. Az egész túl bonyolult, túl megy a célkitűzéseken, az adatok eh, ki emelése nagyon fontos, így lehet a tömeges adatátvitelt megakadályozni. Most mielőtt egy ilyen világos megoldáson kell dolgozni, ne olyan vitákat indítsunk, amelyek nem képezik részét az eredeti megbízásnak. Sharon. Albrecht úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Érdekesnek találtam ezt a közleményt. Prébe úr ön bejelentette azt, hogy költségvetési oldal is fontos, figyelembe kell venni. Aztán feltettem azt a kérdést, hogy a bizottság egyáltalán elgondolkozik-e azon, hogy olyan dolgokat mond és olyan munkát végez, amit senki nem kér tőlük. Szerintem ez költségvetési kérdés. Azért is mondom ilyen világosan, mert úgy gondolom, hogy egyfajta makadságot tesznek bizonságot, amikor bejelentettük azt, hogy minket nem érdekel egy ilyen rendszer, ahogy az amerikaiak kidolgozták, a TFTP-ben minket ez nem érdekel itt Európában, ilyet nem akarunk bevezetni, és a szvét banki adatokat még egyszer a hatóságok rendelkezésre bocsátani csomagként utána pedig lehetővé tesszük az adatkeresés. Aztán ez sosem volt alternatíva. És azt hiszem, hogy le is lehetne zárni ezt a munkafolyamatot, abba kéne hagyni, és arra kellene koncentrálni, amit kértünk. A kérdés az volt, hogy lehet az adatkivonást a magánadat bankokból, a SWIFT mm, cég adataiból, hogy lehet adatokat kiemelni. Szerintem csak úgy lehetséges, és csak alkotmányos, jogilag elfogadható lássák, csak ugye az előzetes adattárolási ügyben hozott német szövetségi alkotmánybírósági ítéletet, tehát esetenként tudnak a nyomozók hozzáférni az adatokhoz, ez lenne az eljárás. Persze, ez egy jó megoldás lenne, de hát sokkal jobb lenne ez a megoldás, persze a pénzbe kerül, mint hogy saját EU szintű rendszert vezetnék be, amely ezeket az adatokat tárolja, feldolgozza, rendelkezésre bocsátja. Tehát részünkről az lenne, tehát, hogy erre az adatkivonási lehetőségre összpontosítsunk, arányosság elvét figyelembe véve esetenként, esetről esetre, csak gyanúsítás esetén, nagyon, tehát az, hogy a nemzetközi megállapodásoknál tettünk kivételt, az európai politikával kapcsolatos előre bocsájtott vélemények helyett ez igazából nemzetközi diplomáciai tárgyalások keretéről volt szó. Köszönöm. Now Mrs. Intveld. Köszönöm szépen, Intveld asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. El kell mondanom, ez a legékesebb példa arra a szakpolitika mosásra, amit láttam Brüsszelben töltött éveim alatt, ahogyan a kollégák is rámutattak. Senki nem kérte ezt a rendszert. Az Európai Bizottság gyakorlatilag nem tartotta be a szavát. Arról volt szó, ahogy rá is mutatott Széber asszony, hogy azzal a feltétellel írjuk alá ezt a megállapodást, hogy egy éven belül javaslatot tesznek egy olyan rendszerre, amely az kivonás lehetővé teszi. Ez nagyon egyszerű, ez egy szoftveres megoldás, ennyi. Nem kell évekig dolgozni ezen, ez a javaslat arról szól, hogy gyűjtsék, feldolgozzák az adatokat, de Európában. Ez egészen más, mint amit mi kértünk. Mi azt kértük, amit végül is a bizottság megígért, de nem tartott be, ezen a ponton a bizottságot nem tartom megbízható partnernek. Igazából nem is értem, hogy miért, hogyha valami ilyesmit kell javasol, ilyenre javaslatot tesznek, miért kell túlmenni azon, amit az amerikaiak csinálnak. A swift kapcsolatosan az a benyomás, hogy más pénzügyi intézményekre is vonatkozik ez, tehát még többet teszünk, mint amit az amerikaiak az adatokkal, és amikor korábban felvetettem ezt a kérdést, mármint a tanács jogi szolgálatának véleményét a SWIFT megállapodással kapcsolatosan, akkor kifejtettem, hogy a tanács azt fejtegeti a, az Európai Bíróság előtti nyilatkozatában, hogy még mielőtt kértem a dokument titkosságának felmentését, ezt azért tagadták, mert, mert a javaslat szempontjából releváns. Hogyha a vita szempontjából releváns, akkor nem gondolja Pribe úr, hogy egy demokráciában Pribe úr nem gondolja-e, hogy a demokráciában az volna normális, hogyha van egy olyan dokumentum, amelyről a tanács és az Európai Bizottság is azt mondja, hogy releváns egy vita szempontjából, nem gondolja-e, hogy ez pontosan arra indok, hogy közzétegyék a dokumentumot, nem pedig arra, hogy titkosítsák. Nem igazán látom, hogy hogyan lehet komoly vitát folytatni az Európai Parlamentben az önök javaslatával kapcsolatosan, hogyha visszatartanak alapvető jelentőségű információkat az Európai Parlamenttől. Köszönöm szépen, Int Feldasszony. Először is eh, szeretném megköszönni a tolmácsoknak, eh, előre, hogy néhány percig még velünk maradnak, hogy Pribe úr válaszolni tudjon ezekre nagyon végelágosan megfogalmazott álláspontokra, hogyha szeretne szót kérni. Természetesen erre minden lehetősége megvan. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen jegyzeteltem, minden észrevételt lejegyzeteltem. Nem tudom, hogy a jogalap kérdése releváns-e még minden esetre egyelőre még nem léptünk ezzel kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy a 16. cikkről lesz majd szó, de erről még nem döntöttünk, vagyis hogy milyen eh, rendszert, eh, jogi rendszert eh, alkalmazunk majd az európai területen bizonyára a megalapodás 11. cikkét is tanulmányozták, ez szól arról, hogy az EU rendszer hogyan működne. Ehhez egyébként hozzájárulását adta a parlament, és azon kell most majd gondolkodnunk, hogy milyen lehetőségei vannak egy ilyen rendszer létrehozásának, és a magunk részéről az első kérdés, ezt el is ismételni még egyszer, hogy mire volna szükség Európai Uniós szinten, Első kérdés számunkra tehát nem az, hogy az EU USA TFTP megállapodást hogyan tudjuk megszüntetni. Mi ebből indulunk ki, és abból, hogy az EU szintjén mire van szükség, lehet, hogy egy adatkivonási rendszerre, vagy valami másra. És a 11. cikk a megállapodásból be, beszél erről. Minden esetre tudomásul vettem az elhangzott véleményeket, ezzel kapcsolatosan jelen pillanatban nincsen túl sok mondani valom. Köszönöm szépen. Intfeld asszony először is a parlament képviselőjeként elfogadhatatlannak tartom, hogy nem válaszol kérdésekre. Másodszor azt mondja, hogy nem volt tudatában annak, hogy a parlament kérte egy adatkivonási rendszerre vonatkozó megoldást, ön jelen volt minden vitán a parlamentben, elolvashatja a jegyzőkönyvet, világosan ezt kértük, és választ kérek a kérdésemre, amit a dokumentum titkosításának megszüntetésével kapcsolatosan tettem fel. Valóban joga van ehhez. A kollégáim előtt feltettem egy kérdést, talán nem olyan nehéz válaszolni egy igent vagy egy nemet rá és most Pribeunak megadom a szót, és döntsön belátása szerint. Elnézést, Intfeld asszony. Elvonták a figyelmemet, mert arról beszéltük a kollégámmal, hogy milyen dokumentumról van szó, talán hogyha ön is ezt megerősítené, akkor válaszolok egy olyan dokumentumról beszélek, amelyben egyébként ön is részt vesz egy bírósági ügyben, ez a jogi szolgálat véleménye. A tanács jogi szolgáltának véleménye 2009. júliusában adták ki a tárgyalások előtt az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások megkezdése előtt. Pribe úr szeretne válaszolni? Nem, sajnos nem tudok válaszolni, de vissza fogunk térni erre a kérdésre, és választ adunk. Jó. Azt hiszem, hogy egyelőre ez a válasz, ez Pribe úr válaszol, válasza. Ennél többet most nem tudunk tenni, köszönjük szépen Prébe úrnak, és most pedig következik a koordinátorok ülése. Értem, hogy mi a helyzet, de Prébe úr képviseli a bizottságot a körünkben, és a belátása szerint tehet kijelentéseket, illetve hallgathat bizonyos kérdésekben, következik a koordinátori ülés. Köszönöm azoknak, akik maradnak meg a koordinátori ülésen, illetve hogy csak azok maradnak, akik erre jogosultak. Ez egyébként a mai ülésünk munkáját pedig holnap kilenckor folytatjuk.